I don't leave. I don't leave I think we can start, ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt hiszem, el is kezdhetjük a mai napot. Az igazságügyi képzésről szóló workshop ez az Európai Uniós jog és bírák, ügyészek képzésének szentelt munkanap. Mindenek előtt engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket, szép jó reggelt kívánunk hallgatóinknak, mi is a Magyar Kabinból, és köszönjük azoknak a meghívottaknak, akik megtiszteltek jelenlétükkel. Fontos időket élünk a képzésünk folyamatában, ami az igazságügyi képzés tematikáját illeti. A Juri Szakbizottság, az Európai Parlament igazságügyi szakbizottsága erőteljesen kifejezte szándékát, hogy egy olyan technikát és metodológiát dolgozzunk ki, amely a mai workshopunkra vonatkozik, informális, nem formális képzésről és találkozóról van ma szó, amely mindenképpen arra fókuszál, hogy az elmúlt hónapokban, az elmúlt években milyen tartalmakat jártunk körül e témában, és milyen bevált gyakorlatok kerültek megvalósításra, bevezetésre az egyes tagállamokban. Az igazságügyi jogi képzésről beszélünk nem csak a bírák, hanem az ügyvédek, a közjegyzők és más igazságszolgáltatásban dolgozó alkalmazottak képzéséről is beszélünk egy időben. Mindezt egy olyan megközelítésből szemléljük, amely innovatív, újító szellemiségű. A kötelezettségvállalásunk ugyanis nem kizárólag a tájékoztatást célozza meg azt szeretnénk, hogy folyamatosan megújítsuk az ismereteket. Mind az igazságszolgáltatás, mind a bíróság területén, amilyen széles körben csak az igazságszolgáltatás, a bíróságok fogalma érthető kölcsönös bizalmat kívánunk építeni a különböző szereplők között. Hiszen miről is beszélünk? Amikor Európáról és az igazságügyről, igazságszolgáltatásról beszélünk, akkor semmi esetre sem unifikálni, egységesíteni akarunk. Nem. Nem egyetlen rendről beszélünk, amely egységes lenne, hanem az egységben vannak különbözőségek, és a központi pillér, amelyen nyugszik a rendszer, az a kölcsönös bizalom elve. Ezért az Európai Bizottság és a Juri Szakbizottság, de maga a parlament egésze is ezen szolgál, ezen ciklus alatt egy radikálisan új megközelítést kíván érvényre juttatni. Ebben a szellemiségben olyan kísérleti projekteket indítottunk útjára, amelyeknek hála különböző eh, modelleket tudunk megvizsgálni, hogy egyfajta új igazságügyi, igazságszolgáltatási mentalitást ö, eh, alakítsunk ki, és a különböző igazságügyi dolgozók, eh, szakemberek ö, képzésén eltűnődjünk. A Lisszaboni szerződés valóban elismeri a Stockholmi program létjogosultságát. A bizottság erőteljes lendületet kívánt ezen programnak biztosítani. Ez magyarázza, indokolja azt is, hogy az új alapokra épülve erőteljesen összpontosítunk a készségekre, kompetenciákra, mind a képzés, mind pedig az igazságügyi és büntetőügyi együttműködés területén. Ez tehát az a csapás, az az útirány, amelyet, amelyen elindultunk, hogy egy európai közös igazságügyi kultúrát tudjunk kidolgozni. Egyfajta közös érzésről, életérzésről van szó. A bírók, a jogászok, az ügyvédek mind-mind közösen aggódnak. Ugyanakkor nem csak megosztani szeretnénk-e kultúrát, hanem struktúrálni is szeretnénk bármilyen eredetű, származású igazságszolgáltatásról legyen is szó megkívánjuk osztani egymás között a legjobb gyakorlatokat. Ez az alapfeltétele annak, hogy az európai igazságszolgáltatási térség valóban hatékonyan működjön. Ezen közös kultúra tiszteletben kell, hogy tartsa a szubszidiaritást és a függetlenség elvét is, amelyek mind-mind a bírák és ügyészek munkájának alapkövét jelentik. Természetesen emögött a kölcsönös bizalom húzódik meg, és a határozatok kölcsönös elismerése, még akkor is, hogyha egy másik jogrend döntéséről, határozatáról beszélünk. A nemzeti hatóságok hozzájárulása ezen közös cél megvalósításához rendkívül nagy fontossággal bír. E célból már most fontos a közösségi jogi instrumentumok alapos ismerete. Azt is mondhatnám még talán, ami magától értetődik minnyájunk számára, de mégis alapvető fontosságú, az idegen nyelvek tudása. Különösen a domináns angol száz nyelv ismerete, amely valahol a mai időszak latinja, hiszen az angol nélkül sem a kölcsönös elismerést, a kölcsönös ismeretek megszerzését és a kölcsönös bizalmat nem tudjuk kiépíteni. Ezt a kötelezettségvállalást szeretnénk minnyáján felvállalni, és egyes hagyományos mentalitásokban, megfontolásokban, kultúrákban talán nehezen megvalósítható e cél, de alapvető fontossággal bír. Hogyha a kölcsönös ismeretekből, elismerésből indulunk el, amelyek különböző igazságszolgáltatási hagyományokból építkeznek, a szokásjog, a common law és a polgárjog, a civil law eh, pillérei nyugszanak, ez nagyszerű dolog. Az elmúlt években erőteljesen kihangsúlyoztuk az alapokból felfelé építkező megközelítés fontosságát. képzési kurzusokról beszéltünk annó, most pedig a jog gyakorlóinak képzéséről beszélünk, amelyek már a közös koncepcióra épülő képzésekben vesznek részt az egyes tagállamokban. Csak és kizárólag a tagállamoknak hála, a tagállami struktúráknak hála tudjuk megközelíteni, elérni és képezni valamennyi igazságszolgáltatási joggyakorlót. A képzés fontos, számszerűen viszont gyakran kevesen vesznek részt az ilyen képzésekben és továbbképzésekben. Ezért magától értetődik, hogy az eszmecserét kívánjuk elősegíteni az Erasmusról, minnyáján nagyon jól tudunk. Más tapasztalat mindez persze az Erasmusnál, hiszen az alapképzés, a diákok cseréjéről van szó, de egy olyan gazdasági válságot élünk ma, amelynek hála, vagy amely miatt, ki tudja, hogyan is mondjam, a meglévő technológiákra és struktúrákra kell építenünk. Miért? Azért, mert alapvetően korszerűsítenünk kell az adatokhoz, az adatbázisokhoz való hozzáférést, a bevált joggyakorlatokhoz, a közösségi joggyakorlathoz való hozzáférést is. Ezen információs tevékenységi infrastruktúrák alapvetőek ma, hogyha konkrét eredményeket akarunk elérni. Érdekes tapasztalatokat gyűjtöttek és szereztek egyes tagállamok. Ez a mai workshop egyfajta tanúságtételként szolgál, és a különböző országos tapasztalatok egymáshoz való viszonyítását segíti elő. Nem csak arra építünk, amelyről már tudunk, mi magunk, tagállami szinteken, hanem mások bevált gyakorlatait is át szeretnénk ö, adni, és párbeszédet folytatni arról, hogy az egyes javaslatokra alapulva a bizottságot jövőbeli munkájában ezzel is segítsük. Szeretem idézni az Eurinfra holland tapasztalatát, minden más tapasztalat nagy, ö, ö, nagy, ö, nagyra értékelendő. Olaszország, Belgium is többek között ilyen tapasztalatokkal rendelkeznek, de én személy szerint el szeretném mondani, hogy mennyire szeretném, hogy a szükséges feltételek megszüleshessenek, hogy a valós párbeszéd a joggyakorlók között, ügyvédek, bírák és az igazságszolgáltatás más hivatásai között is működjön. Hogy a megélt tapasztalat, a az igazságszolgáltatás és szakemberek tapasztalatai valóban alapot vethessen a gyakorlathoz. Olyan szervezeten keresztül, amely támogatja gyakorlati síkon is a párbeszédet és az eszmecserét. Most Gönc Kinga asszonynak, kolléganőmnek szeretném megadni a szót. Ő maga képviseli körünkben a Libeszak bizottságot, mint alelnök, Everyone, uh... Köszönöm szépen. Először is én is szeretnék mindenkit üdvözölni. Üdvözlöm a biztosasszonyt, üdvözlöm a vendégeket, és reméljük, hogy mindannyiunk segítségével többet megtudhatunk majd az igazságügyi képzésről. López Aguilar úr egyébként a Libeszak Bizottság elnöke, úgyhogy uh, mivel ő nem tudott eljönni, engem ért a megtiszteltetés alelnökként, hogy itt helyettesíthetem López Aguilar urat. Különösen odafigyelünk a büntető jogra, a bírák és a és az ügyészek képzésére, és maximálisan egyetértek Berlinger úrral, hogy a közös bizalom, a kölcsönös bizalom építése rendkívül fontos. Ennek fontos eszköze a képzés és a továbbképzés. Erről az eszközről azt hiszem, hogy nagyon sokat hallunk majd a mai napon. Szeretnék néhány szót elmondani azzal kapcsolatban is, hogy azért eléggé kiábrándító az a helyzet, hogy nagyon sok esetben a jogállamiságért nem sokat tesznek ezek a jogi, illetve bíróképző akadémiák, és szeretném elmondani, hogy egészen pontosan a büntetőjog és a jogállamiság kapcsolatáról készítünk most egy jelentést a LIBE szakbizottságban, úgyhogy erről nagyon komoly vita lesz. A LIBE, az AFKO pedig a Stockholm program félidős felülvizsgálatáról készít most egy jelentést, illetve a Stockholm utáni időszakra próbálunk már előkészülni. Ebben is megemlítjük az igazságügyi képzés fontosságát, az emögött álló finanszírozás fontosságát, hiszen különben nem tudjuk összekötni ezt a vitát a kopenhágai dilemával, amelyről egyébként gyakran vitázunk, a biztos asszonynal is. Tehát a demokrácia, az alapjogok és a jogállamiság kérdésének összekapcsolásáról van itt tulajdonképpen szó. És még egy nagyon fontos aspektus szeretnék megemlíteni, az egyértelmű, hogy az Európai Uniónak megfelelő felügyeleti mechanizmusokat kell felállítania az igazságosság és a biztonság területének létrehozásával kapcsolatban, valamint a Velencei Bizottsággal és általánosságban az Európa Tanácssal is megfelelő kapcsolatot kell tartanunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetek, várom a prezentációkat, és szeretnék én is minél többet megtudni erről a területről. Köszönöm szépen, Kinga! Nagyon nagy örömmel adom most meg a szót Vivian Redding biztos asszonynak, az Európai Bizottság alelnökének. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki eddig ebben a témában dolgozott. Köszönöm szépen a két szakbizottság munkáját is, amely mindig ott állt mögöttünk, és segített abban, hogy az igazságügyi képzés megvalósulhasson a gyakorlatban, méghozzá Európai Uniós szinten. Mindannyian tudjuk, hogy az európai jog milyen kihatással van polgáraink mindennapi életére, a vállalkozókra, a gazdákra, mindenkire, fogyasztókra, akik itt élnek. Tehát tudjuk, hogy milyen mély kihatása van az európai jognak. Az európai jog nem statikus, nem merev, hanem egy nyitott és dinamikus jogalkotási mechanizmus, illetve egyfajta jogértelmezést is magába foglal. Ezért a jogi ágazatban dolgozóknak, a végrehajtóknak, az ügyvédeknek, a bíráknak, az ügyészeknek, tehát mindazoknak, akik a jogi szférában dolgoznak, folyamatosan kapcsolatban kell lenniük az európai joggal. Ez pedig azt jelenti, hogy a nemzeti szinten dolgozó bíráknak és ügyvédeknek nem csak nemzeti szakértőnek kell lenniük, hanem európai jogi szakértőnek is, hiszen nagyon sok esetben európai jogot kell végrehajtaniuk a tagállami jogszabályok mellett. Az Európai Unióban természetesen sok minden nemzeti hatáskör, ugyanakkor azért európai feladatokat és európai felelősségeket is el kell látni. Az alapelv, a jogi alapelv a legfontosabb jogi maxima az, hogy a bíróság ismeri a törvényeket. Tehát az alapelv az, hogy a bíróság ismeretében van a törvényeknek, csak azt nem tudjuk, hogy az is megvalósul-e, hogy minden egyes tagállam jogászai ismerik a többi tagállam bonyolult rendszerét, az európai jogot, azokat a történelmi vagy hagyományos eljárásokat, amelyeket bizonyos tagállamok alkalmaznak. Én úgy gondolom, hogy az igazságosságot csak úgy lehet elérni itt Európában, hogyha koherens és konzisztens módon hajtjuk végre az európai jogszabályokat, és azt is, hogy az európai jogszabályok milyen interakcióban vannak a nemzeti jogszabályokkal és nemzeti rendszerekkel. Ehhez az kell, hogy jól képzett és jól informált jogi szakértők dolgozzanak. És ebben kulcsfontosságú az európai jogi szférában dolgozó képzése és továbbképzése. Először is ezek a továbbképzések kölcsönös bizalmat szülnek azok között, akiknek közösen kell alkalmazniuk az európai jogot. Másodszorban ezek a kapcsolatok segítik a határokon átnyúló együttműködéseket, harmadsorban pedig nagy jogbiztonságot és jogi garancia szintet hoznak létre itt Európában, mind a vállalkozók, mind pedig a magánszemélyek számára. Gondolom, hogy mindenki emlékszik rá, hogy 2011-ben az Európai Bizottság igen ambiciózus kezdeményezéseket indított el, amelyek most már a végrehajtási szakaszban vannak. A cél az, hogy itt az Európai Unión belül a jogi szférában dolgozók 50%-a részt vehessen európai jogi képzésben 2020-ig bezárólag két évvel ennek a kezdeményezésnek az elfogadása után most már nagyon jó úton haladunk, és szeretnék néhány konkrét példát is elmondani. Először is az európai képzési rendszer az egyik legfontosabb szereplője, és az egyik legfontosabb képzőközpont a jogászok és bírák szempontjából, és 2011-12-ben jelentősen kiszélesítette a tevékenységi körét, a résztvevők száma megháromszorozódott ez alatt az időszak alatt. Hogyha megnézzük a nemzeti képzéseket, ezek a nemzeti képzések még jobb fejlődésen mentek keresztül, 2000 helyett most már több mint 4000 személy vett részt ezeken a képzéseken. Ezek a 2011 és 2012-es adatok. Ezek a változások tehát nagyon jelentősek, amióta 2010-ben a Parlament és a Bizottság elkezdett ezen a témán dolgozni. Ezen kívül más szereplőket is meg kell néznünk ebben a szférában. Az Európai Bizottság éves jelentést készít az igazságügyi továbbképzésről, a 2011-es jelentés ugye már elkészült, és a második jelentést pedig pontosan ma hozzuk nyilvánosságra, ez a 2012-es évet fogja lefedni. Most minden részletet nem fogok ezzel kapcsolatban elmondani, mert mindenki nem sokára megkapja ezt a dokumentumot, és megnézheti az eredményeket. Az eredmények azt mutatják, hogy 700 ezer jogi szférában dolgozó képzését tűztük ki célul 2020-ig, és ez nem megvalósíthatatlan célkitűzés. Ugyanis 64 ezer személyt már részesítettünk más tagállam jogával kapcsolatos képzésben, vagy európai képzésben, csak az elmúlt évben. További 12 személy vehetett részt Európai Uniós képzésben a tavalyi évben. Ez sok, de nem elégséges. Úgyhogy sokkal többet kell még tennünk, ugyanakkor azért ezek a számok sokkal a magasabbak, mint az elmúlt években, mielőtt elkezdtük volna ezt a tevékenységet. Ezek a számok természetesen fontosak, de a számokon kívül nyilván a minőség is fontos, sőt, sok esetben a minőség sokkal fontosabb, mint hogy magas számokat tudjunk itt elmondani. Elnök úr, éppen ezért köszönöm szépen a mai konferenciát, ugyanis úgy gondolom, hogy ez igazán jó alkalom arra, hogy jó gyakorlatokat, tudást cseréljünk. Az Európai Igazságügyi Képzésről szóló kísérleti projekt, melyet a parlament javasolt 2012-ben, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy felismerjük és kicseréljük egymás között a jó gyakorlatokat, a jó, tapasztalat, jó tapasztalatokat, és Madzoni asszonynak, illetve Berlinger úrnak is szeretnék még egyszer köszönetet mondani ezért a kezdeményezésért. Most ez a kísérleti projekt már a végrehajtási stádiumban van, most írjuk ki a pályát, megpróbáljuk összegyűjteni a megfelelő jó gyakorlatokat, és ezeket utána konkrét ajánlásokkal gyúrjuk át. Ezeknek az ajánlásoknak a képzési igényeket kell majd tükrözniük, meg kell nézni, hogy az Európai Unió szinten milyenek a képzések, mik a különbségek, a jogászok, a bírák, az ügyészek, illetve a bíróságon dolgozó más munkakört betöltők szempontjából, hiszen az, az egyéb munkaköröket sem szabad elfelejtenünk ebben a szférában. Nagyon sokat elértünk, és minden egyes adat, minden egyes paraméter azt mutatja, hogy pozitívak a változások. Ezt az ütemet pedig tartanunk kell az elkövetkezendő években is, meg kell tartanunk, amit eddig elértünk, és tovább kell lépnünk. Úgy gondolom, hogy ez az eljárás, amit elindítottunk, az jó, az helyes, de természetesen még sok munka vár ránk. Az európai igazságügyi képzési hálózatot tovább lehetne még fejleszteni, akár egy intézetté is át lehetne alakítani, ezen az ötleten érdemes lenne elgondolkodni. Aztán általánosságban a képzést európai szelleművé lehetné tenni, európai eszközöket lehetne használni sokkal gyakrabban. Nagyon sok Európai Uniós jogszabály került elfogadásra az igazságügy területén, minden területen, tisztelt alelnök asszony, és most már ezeket végre is kell hajtaniuk azoknak, akik az igazságszolgáltatásban dolgoznak. Hát a munka az óriási, a munka az óriási, az tény, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok jogszabály született ezen a területen, ezeket most mind át kell ültetni a nemzeti jogba. Az igazságügyi képzés éppen ezért a saját cselekvéseink prioritást képező része. Folyamatosan új ötleteken dolgozunk, hogy hogyan tudnánk az európai dimenziót megerősíteni. Ezek az új ötletek remélem, hogy önöktől is érkeznek majd a mai napon. Úgyhogy kíváncsian várom a mai előadásokat, és reméljük, hogy az önök szakértelme segít majd nekünk, politikai döntéshozóknak, hogy gyorsan és hatékonyan tudjunk tovább haladni. Tehát tényleg szeretnénk megtudni, hogy mi az, amit eddig elértek, és hogy hogyan tudjuk elérni a jövőbeli célkitűzéseinket. Köszönöm. Thank Köszönöm szépen a biztos asszonynak. Köszönöm ezeket a szavakat, és köszönöm az adatokat is, amiket felsorolt ma ezek eléggé bíztatóak ezen a területen, és be kell valljam, hogy eh, amikor láttam az ambiciózus célt, a bírák számát, igazságügyi szakértők számát illetően, akiket be kell vonni ebbe a programba, és láttam azt, hogy eh, milyen a cél, akkor nem voltunk abban biztosak, hogy valóban sikerül majd elérni ezeket az adatokat. De ez az, azok a számok, amelyeket ön felsorolt, azok valóban ösztönzőek. És láthatjuk, hogy ez a cél elérhető. Most rá kell térnünk az első reggeli szekciónkra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 vezetni. Az első szekciót, aki az Európai Bíróságtól érkezett. I, have, I want to, to give the floor to Mr. Rainer van... Rainer van Zütfen úrnak szeretném megadni a szót, aki a kereskedelmi ipari legfelsőbb bíróság elnöke, az Euroinfra projekt elnöke, illetve az bírósági koordinátorok hálózatának vezetője és tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Rendkívül örülök annak, hogy beszéltek a legjobb gyakorlatokról. Tegnap és tegnap előtt találkoztunk a bírósági koordinátorajánkkal. Van egy 27 másodperces szabályunk, egy idő alatt kell elmondani néhány szóban azt, hogy mit szeretne valaki elmondani. Én 7 percet szeretnék most majd erre szenni, utána pedig majd abba hagyom. Bizonyára elolvasták a megküldött dokumentumokat, de ha nem tették meg, akkor majd később is megtehetik még ezt ma, vagy akár a jövő héten. A hét percet arra szeretném kihasználni, hogy rövid tájékoztatást adok arról, hogy eh, mire van szükség nálunk Hollandiában. Egy kicsit konzervatív vagyok, de nem politikai szempontból. A jó dolgokat szeretem megtartani, és csak azokat akarom megváltoztatni, amelyek nem annyira jók. Először is szeretném elmondani azt, hogy nem szabad túlságosan bonyolítani a dolgokat. A bíró képzése továbbra is tagállamban kell, hogy megmaradjon. Nagyon fontos az, hogy a tagállamokban legyenek képzési központok, de ez a rendes jog csak egy része lehet. Az európai unió joga mindenki számára érvényadó, tehát mindenképpen jog, ö, részének kell ennek lennie a rendes igazsági ügyi képzésnek. Nem kell külön az európai jogot, vagy a büntetőjogot, vagy külön kell kezelni. Ugye tulajdonképpen mi legalábbis így járunk el Hollandiában, és a baloldalamon ülő kollégám is megerősítheti ezt. Ne komplikáljuk ezt, legyen képzés, ez nagyon fontos, és a bíróknak tudniuk kell azt, hogy az európai jogszabályok szerintem minden esetben mérvadóak, az illetékességkörök, a hatáskörök teljesedtek a családjog területén és akár bármilyen területen alkalmazhatóak ezek a jogszabályok. Ugyanez vonatkozik az alapvető jogok kartájára is, amely ugyancsak nagyon fontos, és a koordinátori ülésünkön is tegnap megvizsgáltuk azt, hogy mit történik akkor, hogyha az Európai Unió része lesz ennek az egyezménynek a Strasburgi Európa Tanács keretén belül. Ez nagyon fontos, és mindenképpen erről is képzést kell adni a különböző tagállamokban. Van még néhány dolog, amit szeretnék kiemelni. Először is nem tudom, hogy hány percen maradt még szerintem 8 még. Mindenképpen kötelessége minden egyes bírának, hogy tudja, hogy mi a helyzet az európai jogszabályokkal. És a képzési helyeknek ezt meg kell erősíteni, ezt lehetővé kell tennie, és a legfontosabb az az, hogy mindenki a lehető legjobban ismerje a jogszabályokat. Nincsen különbség a büntetőjog, a polgári jog vagy az európai jog között. A, nálunk a bíróság ügyek 90%-ában az európai jog is érintett. Például telekommunikációs összeolvadások, akármilyen politika területén. Tehát mindenképpen tudnunk kell, ismernünk kell ezeket a jogszabályokat is. Ehhez hozzá kell még tenni, ehhez a nagy szabályhoz még egy dolgot. A bíróságok, a bíróságok elnökei, vagy a tanácsok, hasonló szervek nekik lehetőséget kell kínálni a bírák számára arra, hogy lehetőségük legyen arra, hogy valóban megvizsgálhassák a jogszabályokat, és valóban a lehető legmagasabb szinten tartsák ismereteiket. Sőt, ez a szerződésekből fakadó kötelezettség is. Az igazságszolgáltatás az állam része, és az államnak lojálisnak kell lennie az Európai Unióval szemben, és annak szabályaival, irányelveivel, rendeleteivel és azok rendszerével szemben. Tehát egyértelmű ez egy kötelezettség a tagállam számára, ugye a hazánk számára is. Lehetővé kell tenni a bírek számára azt, hogy legyen pénzük és idejük is arra, hogy ezeket a képzéseket követhessék. Szeretnék még valamit mondani a határokon átnyúló együttműködésről is. Az Eurinfa hálózat, illetve a koordinátorunk is kapcsolatban állnak a romániai kollégákkal, egyidejűleg öregnek és fiatalnak is érzem magamat, ugyanis a fiatal hálózatokat is bevonjuk, például a romániai eh, hálózatokat, vagy olaszországi hálózatot is. Szeretnék beszámolni egy jó példáról. Bukarestben volt nemrégebben egy kongresszusunk, egy találkozunk. Találkoztam az ott lévő eh, koordinátorokkal, online módon, webstreaming által ott voltak a kollégáim is, én ott voltam személyesen is, nagyon jól működött ez, egy kis lépés volt ez, de számos külföldi bíró, holland, illetve olasz eh, bírók is részt vettek eh, ezen, ezen a fajta képzésen. Szeretnénk ezt majd folytatni, és amikor egy nagy projektről van szó, hogy mindenki emelek során határok átnyúlóan kellene lenni, ezt túl nehéz lenne megvalósítani, ezért mondom azt, hogy mindenképpen a ö, tagállamon belül kell ezt megtartani, de néha szükség van arra, hogy határokon átnyúlóan működjünk együtt, mert ezek a találkozók valóban plusz értéket képviselhetnek, és képítetik a kölcsönös bizalmat. A kölcsönös bizalom Hozzájárult ahhoz, hogy a bírók, bírák rájöhetnek arra, hogy számos, mennyire fontos az európai jogszabályok szerepe a mindennapi bírói gyakorlatban. A 24 szavamra rátérve megpróbálok lehetőséget találni arra, hogy kommunikáljak azzal kapcsolatban, hogy a problémákat hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk egymást elérni, hogyan tudjuk ezeket közösen megoldani, hogyan tudunk tanulni a tapasztalatainkból, hogyha egyik bíróságról a másikra kell ezt átadni, hogyan lehet az egyik tagállami tapasztalatot felhasználni egy másik tagállamban. Mindenképpen másfajta képzésre van szükség, nem csak a jogi kérdéseket illetően, hanem azzal kapcsolatban is, hogy el lehet együttműködni és megosztani a tapasztalatainkat. Szerintem nagyon fontos megosztani az elkövetkező években a tapasztalatainkat. Ez lehet az alapja annak, amit alkalmaznia kell egy bírónak. A bírák, vagy általánosságban a jogászok általában azt gondolják, hogy amit én csináltam, az annyira fantasztikus, hogy én ezt megtartom magamnak, nem osztom ezt meg senkivel, vagy, vagy azért félnek megosztani tapasztalataikat, mert attól tartanak, hogy valami rossz van mégiscsak ebben. Mi ezt a küszöböt már átléptük, mi mindenképpen szeretnénk megosztani a tapasztalatainkat, szeretnénk ezt akár javítani is, szeretnénk egy közös keretet, és lépéseket szeretnénk tenni annak irányába, hogy a bírák olyan képzést kapjanak, ami erre szükségük van. Thank you. Köszönöm szépen. Van Zutfen úrnak. Most pedig szeretném megadni a szót a testület elnökének, mégpedig a Holland Képzési, illetve a Kutatóközpont elnökének az igazság ügy tekintetében Róza Janssennek. Köszönöm szépen, Berlinger úr! Mit is mondhatnék egy ilyen kitűnő kollega után? Igyekezni fogok beszélni a holland tapasztalatról, a holland megközelítésről a képzés kapcsán. Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat képviselőjeként is ülök itt. Hét percben nehéz ezt összefoglalni, én órákon át tudnék erről beszélni, de azért megpróbálom összefoglalni röviden a holland tapasztalatot. Nagyon örülök annak, hogy sikerült ma találkoznunk itt, mert volt egy holland professzor, aki azt mondta, hogy az oktatás és képzés az nem egy politikai ügy, itt nincsenek sem barátai, sem pedig ellenségei, nem lehet ezzel Szóval nagyon is örülök annak, hogy megszervezték ezt a találkozott, mert azt mutatják meg ezzel, hogy önök nagyon fontosnak tartják ezt, és ez fontos kérdés is, mert hogyha szeretnék egy európai kultúrát kialakítani a közönös bizalom területén, akkor nagyon sokat lehet tenni a képzéssel, mert ez lehet a változások motorja annak irányában, hogy Európában egy másfajta kultúra alakuljon ki. Szerettem volna valamit mondani önöknek. Remélem, hogy elolvasták az megtudott dokumentumot, nem akarok ismételgetni dolgokat. De szeretnék visszatérni egy kicsit, ugyanis a jövő néha a múltban kezdődik, és a holland szempontból leírtam ezt a dokumentumomban is, mert nagyon fontos az, hogy a 90-es évek elején kezdtünk el azon gondolkodni Hollandiában azon, hogy hogyan lehetne felkészíteni a bírákat arra, hogy jobban megismerjék szerepüket az európai igazságügyi rendszerben. Számos érintettel beszéltünk, és Reinier volt az egyik, és emlékszem arra, hogy főként az európai, nem csak az európai jogszabályok ismeretéről beszéltünk, hanem egy szélesebb körű kontextusról, mert az európai jogszabályok ismerete ez egy kis terület, amit Reding asszony beszédében is hallottam, ő az európai szabályok ismeretét emlegette, és szerintem nagyon fontos az, hogy ezt más jogászokkal is megosszuk, de szerintem nagyon fontos az is, hogy, hogy legyen egy jófajta gyakorlat, ezt meg lehetne osztani Néha a munkánk fő részéről van szó ilyenkor, tehát nagyon fontos, hogy ezt mindegyiket, mindegyikről legyen képzés, nem szabad mindent felosztani. Nagyon fontos, hogy a 90-es években ebben a csoportban bizonyos feltételezésből indultunk ki, abból, hogy a bíráknak a munkájukat kell végezniük, és a bírák munkájához az európai jogszabályok is hozzátartoznak. Nem lehet az, hogy mindig mindent a luxemburgi bíróságra küldjünk, nekünk is döntenünk kell, egy feladatunk van az életben, a társadalomban, az az, hogy döntsünk ügyekben gyorsan a magánszemélyek, a vállalatok számára, és ennek során a megfelelő jogszabályokat kell alkalmaznunk. Az európai jog, igazából minden napi kenyerünk, minden nap alkalmazni kell ezt, bírán, bíróként nekünk ez, ezt. Megvizsgáltuk azt is, hogy mi a nehéz az európai jogban egy bírónak rengeteg ügyet kell megoldania, számos jogszabályt, jogszabályváltozást kell ismerni, nem minden héten, de legalább minden évben. Tehát ezeket ismernünk kell, tehát számunkra, bíráknak ez a mi szakmánk eh, nyomon követése is, hogyan tudjuk ezt eh, a legmagasabb szinten eh, fenntartani. Fel kell készülnünk minden egyes esetre, hiszen ez a munkánk, ez az a mi felelősségünk, és örülünk annak is, hogy a kormányunk támogat bennünket, és hogy önök is próbálnak támogatni bennünket, de mindenképpen nekünk kell elindulni. Eldöntöttük akkor, hogy nagyon fontos az oktatás, a képzés, az életen át tartó képzés nagyon fontos a bírák számára. Különböző tanúsítványokra van szükség, el kell végezni mindennapi munkáinkat, de ez is fontos, hogy kitűnő legyen a tudásunk és az ehhez kötődő környezet. Egyfajta helpdesket hoztunk létre. Reinier ezt már vázolta, hogy van egy európai igazságszolgáltatási koordinátori hálózat, ez nagyon sokat segít. nem csak a tudás átadásáról van szó, hiszen manapság nagyon könnyű a tudáshoz hozzájutni, de sokkal fontosabb az, hogy a megfelelő kérdéseket tudjuk feltenni. Európai kontextusban ez még fontosabb, hogyha a jó kérdéseket tesszük fel, akkor mindig a megfelelő választ tudjuk megkapni. Én mindig 92-nél vagyok, és már kezdek kifutni az időből. Szeretném elmondani azt, hogy mit is fedeztünk fel akkoriban. Ezek még mindig érvényesek, ezek nem változtak, még mindig ezekre van szükség, de a lehetőségek és a technológia nagyon gyorsan halad, sokkal több lehetőségünk van már ma, de nagyobbak a kihívások is manapság. Nagyon sok az információ, amely elérhető, hogyha megnézem a bírákat Hollandiában, akkor azt látom, nagyon nagy a munkaterhük, és nem amiatt panaszkodnak, hogy nincs ismeretük az európai jogszabályokról, hanem inkább azt, hogy nincs pénzük, idejük arra, hogy a képzéseket kövessék. Ez az igazi probléma. Hogyan találjuk meg az időt arra, hogy valaki eljárjon egy képzésre? Hatékony módon kell a képzést megszervezni, mert igazából ez azt jelenti, hogy vasárnap reggel kell, vasárnap délelőtt kell megtartani a képzést, hiszen csak akkor lenne ideje a bíráknak erre. egy multidimenzionális megközelítésre van szükség. Úgy gondolom, hogy különböző irányból kell érkeznie az inputnak. Ezt kell tennünk, mert különben sok, soha nem tudunk majd több mint 700 ezer jogást képezni Európában. remélem, hogy egyszer sikerül majd mindennyiukat képzésben részesíteni. Már beszéltem arról, hogy a nemzeti bírákat kell képezni az európai jogszabályok kapcsolatban, és a nemzeti bíráknak nagyon fontos szerepük van az európai jog területén, és itt kell kezdenünk. Ez nem azt jelenti, hogy össze kell ülnünk. Nagyon fontos az, hogy néha találkozzunk, nem mindannyiunknak kell ilyenkor találkozni, és ebben a tekintetben szerintem néhány, egy kis támogatásra szükségünk lehetne. Amikor a találkozókról beszélek, akkor a virtuális találkozókra ról beszélek, van bizonyos fajta hálózati közösség, ezek olyan közösségek, olyan bírói közösségek, amelyek egymással kommunikálnak, kérdéseket tesznek fel egymásnak, válaszokat kapnak erre, megosztják az esetjogot, stb. Peer csoportokról is beszélünk, tehát ők eszmécserelnek arról, hogyan oldanak meg eseteket, és amikor európai szabályokról beszélek, akkor nem európai szabályokról beszélnek, európai jogról, hanem esetek megoldásáról. És ez fontos ugyancsak ennyire lényeges, véleményem szerint, hogy a rendszereinket összekössük, mert a nemzeti tagállamnak egyre inkább virtuálisabb a rendszere, nagyon fontos, hogy kapcsolat legyen közöttük, és lehessen is keresni az egyes eh, rendszerekben. Mindig van persze egy nyelvi probléma, nagyon sokat teszünk az EJTN-nél ezért, de nagyon fontos eh, a nyelv kérdése, Berlinger úr is kiemelte ezt. De azt is javasolnám, hogy amit Hollandiában mi, amit mi az új tanulási megközelítésnek nevezünk. Ez azt jelenti, hogy nem járunk már képzésre, mert ez sok időbe kerül, hanem egyfajta olyan képzést jelent, amely digitális lehet. Egy adott pillanatban kapjuk ezt meg, Például egy példát adjak, például, hogyha egy ügyész foglalkozott egy esettel, és akkor adtunk neki plusz információkat, plusz képzést az eset tárgyalása alatt, akkor sokkal inkább közelebb hozzuk a képzést az ügyészek, a bírák asztalához, és ezt európai kontextusban is elvégezhetjük. Lehet, hogy ez egy holland példa lehetne az önök számára, de ez lenne az utolsó hozzászólásom is, hogy nem kell itt feltalálni a spanyol viaszt, erre nincs szükség, gyakran látjuk ezt. A közpénzeket bölcsen kell felhasználni, én ezt a tanácsot adnám önöknek, de vizsgáljuk azt meg, hogy a képzési intézmények, vagy egy európai intézmény hogyan tudja megosztani ezt a tudást, hogyan tudnánk így együttműködni, és egy kis támogatással az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament részéről úgy vélem, hogy sokat tehetnénk az elkövetkező mondjuk két évben. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Thank you very much, Rosa. Köszönöm szépen, Róza. A műhely munkánk első részében olyan gondolatokat hallottunk, amelyeket persze osztunk. Nem találjuk föl a spanyol viaszt, azt már feltalálták előttünk, de persze a dolgok mozgásban vannak. Így nekünk is alkalmazkodnunk kell ehhez. Valóban, ahhoz, hogy egy európai bíráskodást létrehozzunk, ahhoz előbb az állampolgárok, európai állampolgárok vagy európai polgárok közösségét kell létrehoznunk. Európa számos alkalommal a jogon keresztül közelítette meg mindezt, még akkor is, hogyha nem csak ezen keresztül. És most van lehetőség arra, hogy a Stockholmi programot ilyen módon kereteiben is életre hívhassuk, életet lehelhessünk bele. Tiziano bíró úr megérkezett, üdvözöljük körünkben, de még mielőtt neki átadnám az elnöki posztot, hiszen nagy örög számomra, hogy én adhatom meg neki a szót, tisztelet um, teljesen Valerio professzor úrnak adhatom meg, aki az olasz igazságügyi tisztviselők legfelsőbb tanácsának elnöke. Köszönöm szépen. Szeretnék eh, a Scuola Superiora della Magistratura iskoláról, képzési központról beszélni, de a kilenc eh, ezren vannak az igazság szolgáltatási tisztviselők, akár bírák, akár ügyészek különböző jogalkotói jog, jogi területen. Ugye előbb egy öt éves alapképzést végeznek jogi egyetemes, aztán két éves szak képzésben vesznek részt, és aztán, amikor levizsgáznak, akkor különböző ágaiban öm, dolgoznak az igazságszolgáltatásnak, vagy államügyészként, vagy ítélőbíróként igen nagy a szelekció, a versenyvizsgák, aztán a kinevezett bírák, ügyészek 9 hónapon, 12 hónapon keresztül gyakornokok a terepen, aztán pedig bíróságon vagy ügyészségen dolgoznak, attól függően, hogy milyen pályára készülnek. Aztán a továbbképzése a bíróknak és az ügyészeknek számos rövid kurzuson 5-6 ezer ember vesz részt ilyen rövid kurzusokon. Általában kötelezőek bírák és ügyészek számára, figyel, figyelembe véve azt is, hogy rendszeresen öm, értékelésre kerül a öm, az ilyen képzés. Persze azt is tudnunk kell, hogy tiszteletbeli bírók és ügyészek is léteznek, és az ő képzésüknek is helyt adunk. Állami képzés jogi személyiséggel, teljes anyagi kapacitására, kizárólagos jogkörünk van a bírák és ügyészek, mind a hivatásos, mind pedig a tiszteletbeli bírák részére és ügyészek számára, és a fő bír, a legfőbb ügyészség, valamint az ország szolgáltatási tanácsnak megfelelő olasz fórum alá rendeltek ezek a bírák és ügyészek, a különböző szakágakat, ugye maga az igazság, ügy, igazság ügyi miniszter nevezik ki, és adhok módon egyetemi tanárok, bírók vesznek részt a képzésben, a maguk a bírák, ügyészek végzik a képzést is, éves költségvetési kerettel rendelkezünk, az iskola pedig sajátos bizottságokat nevez ki a bírák, ügyészek számára, ami a módszertant és a tartalmat jelenti, az iskola nagyban hozzájárul formálisan a fő igazságszolgáltatási legfelsőbb tanácstól kapjuk az instrukciókat, és specifikus polgári, alkotmányos, büntetőügyi Európai Uniós jogot fedünk le, esettanulmányokat, gyakorlati eseteket tanulmányozunk, amelyek relevánsak az igazságszolgáltatás területén, például nyomozati technikákat is tanulnak a hallgatóink az újon kinevezett bírák és jogászok számára, ugye különböző, de más nyomozati hatóságok képviselői számára is gyakorlatokat biztosítunk az adott környezetben, kín a terepen, és amilyen szinten közvetlen relevanciája van az ilyen gyakorlatoknak a bírák és ügyészek munkájában. Össze lehet vetni, meg lehet vitatni a különböző eset gyakorlatokat és joggyakorlatokat is. Az ilyen eseteken keresztül a bírák és ügyészek mind az alap, mind pedig a továbbképzésben kognitív és kulturális stimulációt is biztosítanak, és a szociális környezet ismeretét is, társadalmi környezet ismeretét is szolgálja. Másik célunk az, hogy ne csak a formális trendeket vizsgálják maguk a gyakorlat szakemberi, hanem emberi történeteket, személyes és társadalmi kapcsolatokat is ki tudjanak alakítani a jog alanyokkal és hogy milyen mm, mm, ról tanúskodik mondjuk a az adott bíró vagy ügyész ismernie kell a társadalmi környezetet, meg kell a szakmai etikát is ismernie, és azt gyakorolnia kell, deontológiát is, is oktatunk, és nem csak egyénként kell mindezt gyakorolnia, hanem a bírák és ügyészek képzésének minden más szerepet is be kell tölnie, nehogy nem megfelelően, vagy esetleg politikai vetületeket is érvényesítve ítélkezzenek, píráskodjanak az igazságügyi tisztviselők, hiszen a függetlenség mindenek előtt való. Ezen általános keretben az európai kontextusban is képzéseket végzünk, hiszen a határokon átnyúló igazságszolgáltatási együttműködés is fontos. A képzés nem csak az európai bírák esetében fontos, hogy a standardját és az európai bíróság joggyakorlatát ismernie kell a nemzeti bíráknak és ügyészeknek, hanem mint belső jogok alkalmazóinak is, és egy közös igazságszolgáltatási kultúrát kívánunk kidolgozni Európában. Egyre fokozottabb az együttműködés, az állami intézmények között, akár bírákról, akár ügyészekről beszéljünk. Mindenképpen alapvető fontossággal a és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és persze megjegyzéseket akár már most is tehetünk, de az előadásoknak biztosítanánk a lehetőséget a kérdés feleletekre. Most pedig a spanyol gyakorlatról Fernando de Rosa Torner úr fog a CGPJ alelnöke beszámolni. Köszönöm szépen! Először is azzal kezdeném, hogy megköszönöm, hogy a workshopra meghívtak. Én maga a CGPJ alelnöke vagyok, és szerintünk ezek a legfontosabb kérdések között szerepelnek, hiszen a bírák és ügyészek képzése rendkívül fontos. Spanyolország, amióta 1986-ban csatlakozott az EU-hoz, több mint 26 éve, E, igen komoly utat jár be annak érdekében, hogy a bíráink, a spanyol bírák megfelelő e, képzésben e, részesüljenek mind a nemzeti, mind az EU-s joganyag alkalmazásában. Fontos gazdasági erőfeszítésről is van szó, de erre szükség van mert gyorsított formában kellett tréningeket tartanunk, hogy az európai kollégákkal azonos szintű európai jogi ismeretekkel rendelkezzünk. Azt is el szeretném mondani, hogy milyen a spanyol bírák helyzete. 64 különböző mm, évet zártunk már, vagyis különböző kurzust tartottunk, 16 éven működünk, mint képzési központ, és a közösségi jog tanulmányozása egyik fontos aspektusa a munkánknak. A spanyol bírói karban több mint 6000 bíró szerepel, és a felét, több mint felét a bíráknak, ügyészeknek képeztük az elmúlt 16 évben, alapképzése pedig a közösségi jogi alapképzésben szinte mindannyian részesültek. Folytatnám, 64%-a a bíráknak hölgy nőbíró, 29 év az átlag kora, amikor az igazságszolgáltatási ö, munkát elkezdik a bírák, ügyészek négy és fél év tanú, tan, ö, egyetemi ok, alapképzés után, és aztán több éves képzésben részesülnek még a bírák és ügyészek, és igen, integrált társadalomba beágyazott módon gyakorolják hivatásokat a bírák és ügyészek, és egyfajta kronológiát tudnánk felállítani, a fiatalok sokszor bírák és ügyészek kívánnak lenni, egy, egy olyan munka, hivatás, amely a, amelyet a bíró testesít meg a bíró az, akinek folyamatos képzésre, továbbképzésre is szüksége van, ez egy alapfontosságú követelmény, hiszen nem csak a digitális technológiákra kell felkészítenünk a nemzeti joganyag alakulására bíráinkat, hanem a nemzetközi jog változásaira is kurzusokat 2014-re is eh, beterveztünk, hozzáférhetnek bírák ehhez. Több mint 3 ezeren már kérték, hogy a képzésekben részesülhessenek, tehát ez a bírói kar felét teszi ki. Különösen az európai jog az a képzési tematika, amelyre igényt tartanak a bírák, hiszen az európai jog alkalmazása az egy külön terület. Az a spanyol társadalom ugyanis nem igazán értette meg eddig, és nem is érti még mindig az európai jog alkalmazást. A legutóbbi Strasburgi bírósági döntéseknek is köszönhető ez, sokszor ellentmondás tapasztalható az emberi jogok területén egyfajta kontraszt helyzet alakul ki a, Lux, a, a, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróság ítéletei és a ö, spanyol ö, nap mint napi valóság ö, között. a bírók tudatosítását is kampányszerűen fokoznunk kell, de ez a helyzet a spanyol polgárok irányába is, ami pedig a polgári jogi aspektusokat és a fogyasztó védelmi kérdéseket illeti, a bírák igen nagy érdeklődést mutatnak e két szakterületen való részvételre, képzési részvételre. Aztán a a jelzálog ügyek is igen nagy számban kerültek a bíró, bíróságok elé, ezért előzetes döntéshozatali kérelemmel több alkalommal fordultak a spanyol bírák az Európai Luxemburgi Bírósághoz. Ha az európai bírákról beszélünk, akkor persze nem csak azokról beszélünk, akiknek ismereteik vannak a belső jogban, hanem valóban az európai jogot kell jobban megismernünk a bíróknak mind karrierjük során, ahol ugye egy versenyvizsgán kerülnek be e, az iskolánkba, aztán ott elméleti és gyakorlati kurzuson vesznek részt. Kilenc hónap konkrét iskolai részvétel után két hónapot bíróságokon, ügyészségeken töltenek a gyakornokaink, és aztán szakosodnak. Ennyit szerettem volna magáról a, a, a, a spanyol szakiskoláról szólni, de arról is szólnék még, hogy lehetőségünk van arra, hogy a különböző ö, igazgató tanácsi és igazságügyi minisztérium alá tartozó egyesületek és kamarák számára is képzéseket biztosítunk. Ezt követően, ugye, ha most a bírákra térünk vissza, a képzés után, amikor bírává válnak és kinevezést kapnak a bírók, akkor továbbképzésre is rendszeresen lehetőségük van, erre költségvetési keretünk is van. A továbbképzésnek tehát külön költségvetési kerete van, ez igen fontos, hiszen maguk a bírák hogy amikor az alapképzésüket mm, elvégeztek, akkor pontos információkkal, tudással rendelkeznek az európai jogról is, de az az érzésünk, hogy azért vannak még hiányosságok, ezért egy 3 millió eurós költségvetési kerettel sáfárkodva kívánjuk a bírák továbbképzését segíteni. Zárszóként pedig azt is el szeretném mondani, hogy fontos, hogy a bírói képzésen tovább dolgozunk, de magát a lakosságot is képeznünk kell. Köszönöm. Most pedig eh, eh, Honszán úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A francia bíró és ügyész képző akadémia úgy gondolom, hogy beletartozik ebbe a rendszerbe, amely szeretné az európai szálakat egy kicsit szorosabbra fűzni, mint ahogy ez megemlítésre került. Természetesen bíróinknak foglalkozniuk kell az európai joggal is, és ez természetesen az alapképzésben és a továbbképzésben is megjelenik, mint ahogy azt önök is elmondták, hogy ez mennyire fontos. Szeretném elmondani, hogy Franciaországban csak az ENM-en van alapképzés bírók és ügyészek számára, körülbelül 250-en járnak eh, ebbe az iskolába, nem sokára 280-ra emelkedik majd a számuk, egyébként pedig ez az alapképzés a bírók és ügyészek szempontjából egy nagyon komoly reformon esett át. Ez egy két és fél éves reform volt, és átalakítottuk a képzési rendszert, illetve a gyakornoki rendszert is különböző területeken. Nyolc tematikát dolgoztunk ki, ezt most nem fogom tudni elmondani, mert nincs rá idő, de a nyolc fontos téma közül az egyik kifejezetten a nemzetközi dimenziót foglalta össze. Tehát a képzési programunkban négy hetet szánunk csak és kizárólag az európai, illetve a nemzetközi dimenzió oktatására. Gyakorlati példákat kértek, úgyhogy a pedagógiai sémánkat szeretném bemutatni. Az első hét tulajdonképpen egyfajta európai csere keretein belül valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a hallgatóink elmennek egy másik tagállamba, vagy harmadik országba, de azért a legtöbb esetben Európai Uniós országba mennek el. 2012-ben körülbelül 100 hallgatónk vett részt ilyen cserében, ilyen szakmai cserében, és az európai hálózaton keresztül az eitn en keresztül valósultak meg ezek a szakmai cserék, így is megpróbáltuk egy kicsit nyitni a világot. A második hét az arról szól, hogy mi a mi iskolákban fogadunk más országokból érkező hallgatókat. Nagyon sokat egyébként, 300 hallgató érkezett más bíró és ügyészképző akadémiákról, 2012-ben és 350 2013-ban. Tehát a második héten fogadunk hallgatókat, és közös képzést szervezünk a saját, illetve a vendéghallgatóknak, főképpen európai témákban. 2009-ben az Európai Igazságügyi Térségben kiszolgáltatott személyekről beszéltünk, 2011-ben a családi jogról, a gyermekek jogtalan eltávolításáról vagy elviteléről, és ebbe bevontuk az összes Európai Uniós intézményt. A Brüsszel 2 át vizsgáltuk, gyakorlati példákat vizsgáltunk, nemzetközi jogszabályokat vizsgáltunk, és olyan műhelymunkákat szerveztünk, melyek során a nemzetközi jogsegély eszközét jobban meg tudták ismerni a hallgatóink aztán a harmadik héten specifikus témákat veszünk át a Strasburgi Bíróság, illetve a Büntetőbíróság joggyakorlatán keresztül, illetve az Emberi Jogi Bíróság egy bíróját is mindig meg szoktuk hívni erre a gyakorlati képzésre, erre a gyakorlati műhely munkára. Most nincs lehetőségem arra, hogy konkrét példákat említsek, de mindig meghívunk egy bírót, és utána pedig olyan gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk, amivel hallgatóink, mint lendő bírák majd szembe kell, hogy nézzenek. És a negyedik hetet pedig egyfajta specializációra szánjuk. A második téma a továbbképzés témája. A továbbképzés keretein belül megháromszorozódott a lehetőségek száma 2012-ben. Egyrészt azért, mert a bizottság és a parlament ezt kérte, másrészt pedig a bírák is kérték a jobb képzést és továbbképzést. 12 továbbképzési rendszert valósítottunk meg, vagy továbbképzési programot. Az egyik a pénzügyi érdekek védelme és a korrupció elleni harc, aztán a karuszelcsalás az áfa esetében, aztán a kereskedelmi jog, a common law, és még számos példát említhetnék, hogy milyen továbbképzéseink vannak. Egyébként vannak in situ cseréink és gyakornoki programjaink is, ahol a gyakorlatban is folytatjuk ezeket a továbbképzéseket. Hát ugye 700 ezer képzést szeretnénk megvalósítani Franciaországban, 500 személyt képeztünk ki Párizsban, és további 200-at regionális képzőközpontokban, akik ezeket a továbbképzéseket szervezhetik tovább. Ezen kívül szakmai cseréken is részt veszünk, képzési cseréken, több iskolával is kapcsolatban állunk, többek között az ERA-val, a European Law Academy-vel, és elektronikus tanulási formákat is megpróbálunk felhasználni, tehát az i-képzéseket is megpróbáljuk fejleszteni. Az EJTN-en belül is megvalósulnak a programjaink, és utolsó pontként szeretném elmondani, hogy az iskolánk természetesen dolgozik olyan projekteken is, amelyeket az Európai Bizottság támogat, és négy nagyon fontos és nagyon érdekes projektünk volt. Az egyik a házassági vagyonjog a különböző nemzetiségű házas felek esetében váláskor. 11 tagállam képviselői vettek részt ezen a közös képzésen. A másik az előzetes letartóztatásról szólt, itt megvalósítottunk különböző utazásokat is, szakmai cseréket is, és így gyakorlati tapasztalatokat lehetett keresni. A harmadik téma az elszigetett fiatalkorú bűnözőkről szólt, és köszönöm szépen, elnök úr, most már be is fogom fejezni. Még azt szeretném elmondani, hogy az Európa tanács is nagy szerepet vállalt a továbbképzéseinkben. Köszönöm szépen, tehát az igazságügyi képzésről volt szó, mondja az elnök. Igen, igen, igazából két éve történt ez a fontos reform a mi iskolánkban, és igazából hát legitim módon csak és kizárólag erről a témáról szólhattam hozzá. Köszönöm szépen. Most Edith Vandenbrücknek fogok szót adni Belgium nevében. Nem tudom, hogy franciaul fog-e beszélni, vagy sem. Igen, elnök úr, franciaul fogok hozzászólni, és először is köszönöm szépen a lehetőséget. Eredetileg azt kérték, hogy angolul szóljak hozzá, úgyhogy én el is készítettem egy 7 perces angol prezentációt, de hát ha már itt előttem franciául beszéltek, akkor én is franciául kezdem a hozzászólásomat Berlinger úrnak. Köszönöm szépen a szervezést, köszönjük szépen, hogy megszervezte ezt a mai műhely munkát, amit én nagyon fontosnak tartok. És akkor most angolul fogom folytatni, mert angolul készítettem el a PowerPoint prezentációmat, ami remélem, hogy működni is fog. Köszönöm szépen. Hát 7 percben meglehetősen nehéz összefoglalni a belga programot. Azt tudom, hogy Rosa elég hosszan szólt hozzá, és a holland program tulajdonképpen kapcsolódik a belga tapasztalatokhoz. Hát ugye itt éveket és több százezer oldalak tapasztalatait kell összefoglalnom, hát erre 7 perc nem feltétlenül elég, de hát tudom, hogyha vannak kérdések, akkor még lesz lehetőség arra, hogy részletesebbé tegyük ezt a mai napot. Hát látom, hogy Rossza nem figyelt oda erre a 7 perces időre, de egyébként elmondott nagyon sok mindent, amit én el akartam mondani, úgyhogy maximálisan egyetértek azzal, amit elmondott, és megpróbálom nem megismételni, amit a többiek előttem elmondtak. Amit nem tudok elmondani, az benne lesz a PowerPoint prezentációban, tehát azt el tudják olvasni, és van még egy 15 oldalas dokumentum is, ami megtalálható a mindenki dossziéjában, tehát ezt is el lehet olvasni. A 2007-es új törvény hozta létre az intézetünket, amely 2009-ben indult el. Ez egy szervezeti jellegű, tehát föderális jellegű belga intézmény, amely független a minisztériumtól és a kormánytól, de azért természetesen van rálátása a kormánynak a mi munkánkra. Egyébként vagyunk az egyetlen hivatalos intézmény, amely bíró és ügyész képzéssel foglalkozik. tehát igazából egyfajta domináns pozícióban vagyunk, hiszen a megfelelő finanszírozás egyértelműen mögöttünk áll. Tehát független és szövetségi intézményként működünk, a bírók és ügyészek szakmai kompetenciájának növelésében. 15.837 személyt érintenek ezek a képzések. Ugyanúgy történik ez náluk, mint Franciaországban, tehát egyrészt a bírókról és az ügyészekről van szó, másrésztről pedig a bíróságon dolgozó egyéb munkaköröket betöltőkről. Az a legfontosabb számunkra, hogy ezeknek a személyeknek a valós igényeit tudjuk kiszolgálni ezekkel a képzésekkel. Igazából nagyon nagy a választék, itt is ott is szerveznek képzéseket, továbbképzéseket, és hát nyilván korlátozottak mind az emberi, mind a pénzügyi erőforrások, úgyhogy Európa számára mindenképpen fontos kérdés az, hogy mik az igények, mik a prioritást képző igények, mire van valóban szükségük a bíróknak, ügyészeknek és igazságügyi dolgozóknak. Ez volt az első kérdés, amit mi is feltettünk Belgiumban, tehát hogy hogyan tudjuk meghatározni a valódi igényeket, a saját igényeinket, függetlenül attól, hogy hogyan állnak fel a hagyományos képzési rendszerek, hogy hány plusz hány év az egyetem, stb. stb. stb. És Belgiumban szintén nagyon fontos az az igazságügyi reform, amely tényleg új útra helyezte a bírók és ügyészek munkáját, és nagyon komoly kihívásokat állított eléjük. Hát nézzük meg ezeket a kihívásokat. Az egyik az, hogy nagyon komoly autonómiával és menedzsment felelősséggel dolgoznak a bírák, tehát tényleg nagyon komolyan fel kell készülniük a bíráknak és az ügyészeknek ezen feladatok ellátására, ami sokakat aggaszt. A kettes pont a generációs mix, ugyanis különböző kultúrájú generációk kell, hogy együtt dolgozzanak, nem mindenki ugyanúgy dolgozik, és természetesen minden egyes szervezetnek megvannak a saját bevált gyakorlatai és tapasztalatai. Tehát nagyon sokan érkeznek bírók, ügyészek és más igazságügyi munkakört betöltők, akik más generációból érkeznek, akik a, itt van a baby boom generáció, itt van az X generáció, akik már egészen máshogy nőttek fel, más hagyományokkal nőttek fel, és egyszerűen ezekhez az új generációs igényekhez is igazítani kell a a képzések jellegét. Tehát egyrészt meg kell néznünk, hogy milyen típusú tudásra van szükségük, erről egyébként már beszélt Rosa, és hogy hogyan lehet valóban oktatni, képezni ezeket a személyeket. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok ember nagyon sok személy elmegy Belgiumból, tehát hogy van egyfajta elvándorlás, tudás elvándorlás, hogy mi képezzük, tovább képezzük ezeket a személyeket, és utána ők elhagyják Belgiumot. Ez is nagyon jelentős probléma, ez akár 60% is lehet. Aztán a társadalmi és technológiai előrehaladás, ezt mindenki tudja, az IT technológiák felhasználása, a nemzetközi kontextus, mindezek olyan kérdések, amikkel foglalkoznunk kell. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az igények felmérése a legfontosabb. El kell érnünk az optimális arányt a munka és a továbbképzések között, hiszen a kompetenciákat folyamatosan fejleszteni kell az egyértelmű, és a legfontosabb, a legkritikusabb igényekkel kell kezdeni. Mi úgy véljük, hogy dinamikus és kiegyensúlyozott a képzési portfóliónk. Ez egyébként a modellünk, ugyanis háromféle kompetenciával dolgozunk, administratív szempontból, kommunikatív szempontból, a technikai tudás szempontjából mind fejlesztenünk kell a bírákat és ügyészeket. Tehát megvannak a specifikus kompetenciák minden egyes funkcióban, minden egyes munkakörben. Ne haragudjon, meg fogom szakítani, mondja az elnök, mert, mert lejárt 7 perce, és hát nem szeretnék senkivel kivételezni. Az előadó folytatja. Az első és a második fázis tekintetében akkor átugrom ezt a részt, és mindenkit kérnék, hogy ezt olvassa el. És akkor azzal fejezném be az előadásomat, hogy nem csak az európai jogra van szükség a képzésekben, és nem csak elméleti tudásra van szükség, hanem magának a bíráskodásnak, az igazságszolgáltatásnak a gyakorlati mesterségét kell megtanítanunk mindenkinek. Remélem, hogy erre a többiek is ki fognak majd térni. Úgy látom, hogy egészen pontosan 1.24-jel túlléptem a kijelölt időt, elnézést kérek. Nem szeretnénk semmilyen fajta diszkriminációt tenni a nemzeti hovatartozás alapján. Most pedig szeretném megadni a szót a lengyel vendégünknek. Köszönöm szépen! Szeretnék néhány alapvető információt megosztani a lengyel szemszokból az EU jogszabályokról szóló képzések kapcsán a bírók számára. Berlinger úr is elmondta, hogy a hatékony képzéshez folyékonyan kell beszélni idegen nyelveket, de egyetetek ezzel, de nem tudok elleni a kísértésnek, hogy anyanyelvemen beszélhessek. Elnézéseket kérem, lengyelül fogok beszélni, tehát kérem készüljenek fel arra, hogy lengyelül fogok beszélni, és használják a fejhallgatóikat. I wówczas zdecydowaliśmy... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Két évvel ezelőtt elhatároztuk, hogy egy új jogász képzést és bíró képzést indítunk útjára Lengyelországban, hiszen 11 ezer bíró és ügyész képzéséről van szó. Bizony nem volt ez könnyű feladat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a legtöbb lengyel bíró a egyetemi alapképzéssel, jogegyetemi alapképzéssel bír, Viszont ez, ez nem terjed ki, ez az alapképzés az Európai Uniós jog ismeretére. Ezért ifjú bírák esetében de az idősebb bírák esetében még inkább az EU jogra nem készültek föl az alap ö, ö, tanulmányaik során. 2007-ben aztán ö, alig néhány évvel a lengyel csatlakozást követően az iskolánkat létrehoztuk. Elégtelen volt 2006-ban míg az ismeretek szintje 66%-a bíráknak vett részt ilyen EU jogi tréningen, de csak 16%-ok mondta azt, hogy bizony ez már az EU-s jog alkalmazására is mindenképpen felvértezte őket. Ismereteket felhalmoztak, de kompetenciákat, valós jog, EU jog ismereteket még ezen alapképzés nem adott számokra. Három pillérre épül a rendszerünk, az első pillér a képzés, a második pillér az, ugye még most az első pilléről beszélek, az maga a képzés, a második ö, ö, pillér az az európai jogban jártas bírák hálózatának létrehozása, felállítása, a harmadik pillér pedig az európai együttműködés, valamint annak lehetővé tétele, hogy részt vehessenek a bírák és ügyészek más tréningeken is. Az első pillére térjünk át most, térjünk vissza talán úgy mondanám, ez pedig a képzés. A kiinduló pont az, hogy minden bírónak nem ö, azonos az alap ö, ö, ismerete nem ugyanabból az alaphelyzetből indul ki, mikor a tudásbázisáról beszélünk. A 11 ezer bírónak, lengyel bírónak nem lehet mi, ától az EU-s jogok minden egyes pici csücskét átadni erről szó sem lehet, ezért az EU jogot három részre osztottuk fel, különböző képzési instrumentumokkal, képzési módszerekkel. Az első rész, az első anyag az az EU jog alapja, a jogi instrumentumok és a különböző eh, EU közösségi jog alkalmazási lehetőségek. Ez az első nagy rész a képzésű struktúránkban, és valamennyi bíránkat fel akarjuk erre vértezni. E, egységes, egyetemleges képzésről van szó. 13 képzőnk van, akik eh, maguk eh, is kiszállnak Lengyelország minden csücskébe szinte, és a bírákat képzik azonos oktatási képzési programmal együtt, hogy minden egyes bíró tudja, hogy milyen kötelezettségei vannak, és hogy egyes esetekben, egyes perek esetén az európai jogat kell alkalmazniuk, és milyen módon. És hogy a bírák, a képzett bírók valóban megértsék azt, hogy néha esetleg szakértőknek is fel kell tenni kérdéseket 8-900 bírót képeztünk ki, eddig bizony van még mit tennünk a következő ö, ö, időszakban. A második nagy egység az európai anyagi jog. Az európai anyagi jog területe, és minden egyes tréning esetében egy adott aspektusát vizsgáljuk meg, a közösségi aspektusát, mind a családjog, mind a büntetőjog, mind a polgárjog területén. Vannak olyan bírák, akik csak a közösségi jognak ezen jogi aspektusait vizsgálják meg. A harmadik nagy tematika, a képzési tematika pedig a maga az EU jog, az EU joganyaga. Több éve már képezzük évente ezer kollégánkat. Aztán a szakértők hálózatáról is szeretnék rövidesen szólni, röviden szólni. Az Eurinfráról már hallottunk egy előadást ma délelőtt, és ez egy az Eurinfrához hasonló megközelítés, a legjobb bevált gyakorlatok cseréjéről van szó, és a harmadik nagy pillér alatt szeretnék az európai együttműködésről, kooperációról is szólni. Persze sok mindent lehet nemzeti szinten megoldani, de az európai együttműködés nélkül mindez hambában holt kezdeményezés lenne, ezért fontos, hogy a nemzetközi képzéseken, kurzusokon is részt vehessünk. Aztán a csak tisztán európai eh, csereprogramokra is kiterjed a tevékenységünk. Véleményem szerint Az európai eh, iskolák és akadémiák hálózata az, amely leginkább alkalmas az együttműködés ezen aspektusainak megvalósítására, a koordinációra, eh, lehetőség van, és akkor olyan projekteket is útjára lehet bocsátani, amelyet mások nem tudtak eddig megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rainer Honung úr kapja meg a szót a Német Bírói Akadémia részéről. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr. Németül fogok beszélni, kihasználva azt, hogy van tolmácsolási lehetőség. Pozitív megjegyzéssel kezdeném. Szerintem az elmúlt 15-20 évben a német igazságszolgáltatás területén egyre egyértelművé vált az EU jog alkalmazásának fontossága, viszont olvastam egy tanulmányt is, amit az Európai Jogi Akadémia két évvel ezelőtt hozott létre, létre 6000 bírót, ügyészt foglalt magába ez a tanulmány, megválasztottak egy kérdőívet, és egy aspektus szeretnék ebből a tanulmányból kiemelni, ami valóban számomra sokkoló volt. A válaszolók egyötöde, a bírók egyötöde azt mondta, hogy nem igazán ismerik némely esetben az ide vonatkozó szabályokat, hogyan ismerhetnék akkor a Hogyha a legfelsőbb bírók ezt nem ismerik, akkor hogyan ismernék a többi bírók ezt? Azt jelenti, hogy az ügyészek, bírók mentalitása még nem ment igazán át az, hogy mennyire része az európai jog a nemzeti jognak. Bellinger úr a bevezetőjében ezt hangsúlyozta. Hogyan lehet létrehozni ezt a mentalitást? Úgy gondolom, hogy csak úgy lehet létrehozni, hogyha nagyon fontos didaktikai elemeket a felütközés kapcsán figyelme veszek. A felnőttek, azt mondják a szakértők, az ügyészek, a bírók számára nagyon fontos ezt, hogy felismerjék a közvetlen használt a képzésnek. Tehát gyakorlatiasnak kell lennie a képzésnek, aktívan be kell vonni a résztvevőket, és jól kell magukat érezniük a tanulási környezetben. Mi megpróbáltuk akár csak Hollandiában ezt tették, egyre inkább ezt alkalmazni. A Német Bírói Akadémia Németország szerte képzéseket kínál számos más képzési lehetőség mellett, amely az ügyészek, bírók számára lehetőség, rendelkezésre áll. Négy-öt relax, különböző képzésről van szó. 75 szakmai napot tartunk évente. Az irányító testületünk egy stratégiai papírt is létrehozott, németül és angolul is megvan, ez itt van nálam, és itt az európai jog követéséről van szó. Idézem, nagyon fontos eleme a Német Vérói Akadémiának az európai vonatkozású szakmai napok, főként amiatt, hogy nagyon fontossá válik az európai jog, ezért szükséges az, hogy bizonyos szakmai napokon ezzel foglalkozzunk. Vannak itt bevezető tanácskozások az európai jogba, de nagyon fontosak a specifikus szakmai napok is, amelyek kifejezetten bizonyos európai joggal foglalkoznak, vannak nyelvi képzések is, annak érdek, hiszen beszéltünk arról, mennyire fontos a nyelvi készség fejlesztése. Több szintű megközelítést alkalmazunk, 15 szemináriumot szentelünk évente, specifikusan az európai jogszabályoknak. Van egy bevezető tanácskozás vagy képzés, amely nem a primér joggal foglalkozik, hanem másfajta szempontok annak érdekében, hogy egyfajta bevezetést lehessen kapni az európai jogszabályokba. Nálunk a Német Bírói Akadémián kurzusokat kínálunk, amelyek szakmai kérdésekre térnek ki, például ügyészek számára, és mindig egyfajta meccéspontot képeznek a nemzeti jog, illetve az európai jog között. Például a büntetőjog, a szociális biztosítások jogán, az adózás területén, vagy a családjog területén. Tehát mindig egyfajta meccéspontról van szó. Módszer e- egyveleget alkalmazunk, vannak esettanulmányok, szemináriumok. Az a nagy szerencsénk, hogy 40 kilométerre vagyunk Luxemburgtól, ezért minden egyes nap, minden egyes képzés során tudunk egy kis kirándulást szervezni, hogy láthassuk a gyakorlatban is ezt, és el kell mondjam azt, hogy hogy el kell mondjam azt, hogy 80%-ban európai jogról szólnak ezek a szakmai napok, már csak azért is, mert ennyire fontos részét képezi az európai jog a nemzeti jognak. Nagyon fontos kérdésekről is tartunk képzés. Például, amikor életbe lépett a e, légutasokra vonatkozó jogszabályozás, akkor a különböző bíróságok számára kínáltunk ilyenfajta képzést, vagy akár volt egy kétnapos képzésünk az adatvédelmi jogszabályokról, és vagy volt a békéltetés kapcsán is volt ilyen képzésünk. Ez mindig nagyon fontos volt ez a kérdés nálunk a Bírói Akadémián, de ezt még eh, ezt inkább erősítette az, hogy európai dimenzió is kialakult már a békéltetést kapján, kapcsán, tehát elmondhatjuk azt, hogy specifikusan európai kérdésekben mint egy 600 bírót ezt képzünk. Hadd térjek vissza a nyelvi kérdésre. Négy nyelven kínálunk jogi nyelvet, van egy alapmodul, egy képítő modul, egy speciális modul, eh, angol 1-2, francia 1-2, a spanyol joggal kapcsolatban is van két modul, a spanyol jogi nyelvvel kapcsolatban is van két modul, és a Scuola Superior Magistratorával is együtt fogunk jövőre működni, és így első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy olasz jogi nyelvű kózus is lehessen követni. Végezetül hat hangsúlyozzam azt, hogy mennyire fontosak a bilaterális találkozók. A Német Bírói Akadémia ebben az évben nagyon sikeres szemináriumot tartott a határokon átnyúló polgári peres ügyek kapcsán, különböző polgári bírók négy országból vettek részt, vannak bilaterális találkozóink is a Török Bírói Akadémiával, az Európai Együttműködés területén, a családon belül erőszak volt a tavalyi témánk, most pedig két nappal ezelőtt ellátogattak a török, illetve a német kollégák a Strasburgi Emberjogi Bíróságra is. Tehát azért szeretnénk ezt, hogy egyre inkább felfigyeljenek az ügyészek a bírók az európai jog szükségességére. Floor for Madame Kisley. Kiszeri asszony következik. President, firstly, I... Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani azt, hogy mennyire köszönöm, hogy elhívtak ide, és lehetőséget kínáltak nekem arra, hogy a magyar tapasztalatról beszéljek. A bír képzésére is önálló szervezet van. A bírák képzéséért a Magyar Igazságügyi Akadémia felelős, amely az Országos Bírói Hivatal, ez szintén egy újonnan felállított szerv, nek a szervezetrendszerén belül annak keretében főosztályaként működik. A bíróképzésnek hagyománya van, e, az új akadémia felállítása előtt is létezett már bíróképzés Magyarországon, és az ügyészek is önálló szervezettel rendelkeznek, a Magyar Ügyészképző Központtal a saját képzésük tekintetében. E, jelezném, hogy mindkét intézmény, az Igazságügyi Akadémia és az ügyvéd, ügyészképző központ is egész évben működő intézmény, kivételt képez a nyári időszak, amikor a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően Magyarországon is tartunk 6 hetes törvénykezési született, erre az időszakra a képzés ideje természetesen születel. A, szeretnék röviden a két intézmény által ö, ö, nyújtott képzések célcsoportjairól, a képzés kötelező jellegéről és a képzés struktúrájáról is valamennyit mondani. A célcsoport tekintetében a bíróságok munkájában közvetlenül érintett személy így a bírák, a kinevezett bírák, a bírósági fogalmazók, a bírósági titkárok és a technikai személyzet is részt vesz a képzésben, a, tehát ugye a célcsoportokat tekintve. A kötelező jellege tekintetében ennek a képzésnek elmondható, hogy a bírósági fogalmazók és titkárok számára kötelező a képzés, a kinevezett bírák és bírák főszabály szerint opcionális jelleggel választhatnak a képzések között, és azt, hogy milyen időtartamú képzésben kívánnak részt venni. A bírák és ügyészségi alkalm, igazságügyi alkalmazottak képzési terve és képzés struktúrája jelenleg úgy alakul, hogy ennek a modernizációja folyik jelenleg és új koncepció alapján bevezetésre kerül egy kreditrendszer és egy státuszhoz igazodó képzés. A státuszhoz igazodó képzés az azt jelenti, hogy a bíró, a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó és az igazságügyi alkalmazott az aktuális státuszának megfelelő kötelező képzésben részesül. A célcsoport speciális státuszához is kötődik képzés ez azt jelenti hogy a fiatalkorúak ügyeit intéző brák a közlekedési ügyeket a gazdasági tehát a különféle ügyszakok szerint működő brák a saját területükre vonatkozóan ugyancsak speciális képzést kapnak időszakos kötelező képzések is kerülnek majd elrendelésre és lehetőség lesz Eh, az új koncepció keretében szabadon választható képzésekre is. Ami lényeges, az a kreditrendszernek a bevezetése, a bíráknak van egyébként lehetősége egyéni képzési terv választására is. A kreditrendszer az azt jelenti, hogy eh, a központi képzés keretében a bírósági titkárok évente 15 képzési nap, a bírák pedig 10 képzési napon kell, hogy részt vesszenek részt vegyenek. Ez egy három évig tartó időszak lesz, amelyek alatt a bíráknak legalább 150 kreditpontot, a bírósági titkároknak pedig 120 kreditpont értékű képzési tevékenységet kell teljesítenünk. A ö, jogi szakvizsgára felkészítő képzés is ismeretes Magyarországon, erre a ugye fogalmazók, bírósági fogalmazók kötelező képzése ad lehetőséget. Magyarországon egységes egyébként a jogi szakvizsga, úgyhogy ezért lényeges az ilyen irányú felkészítés a bíráknak, leendő bíráknak és a leendő ügyészeknek is. Az ügyészi szervezet az mindig egy éves, az országos vezetői értekezleten dönti el a legfőbb ügyész vezetésével a képzési és továbbképzési tervét, az ügyészségi fogalmazók és az alügyészek és a kinevezett ügyészek is részesülnek képzésben. A továbbképzési időszak lényeges nagyon, amit kiemelnék, a kinevezett ügyészek tekintetében ez minden ügyvéd, ügyészre kötelező egységes továbbképzési rendszert jelent. Ennek a tartama 5 év. A továbbképzésre kötelezett ügyészek tekintetében is bevezetésre kerül a bírák, bíróságokon kialakított rendszerhez, a bírói képzés keretében kialakított rendszerhez hasonlóan egy egységes továbbképzési rendszer és itt is kreditpontokat kell gyűjteni az ügyészeknek ahhoz, hogy megfeleljenek ennek a képzési formának. Hát az uniós joggal kapcsolatosan azt szeretném mondani, hogy tartok, vannak ilyen képzések mind az ügyészek, mind a bírák számára. A Magyar Igazságügyi Akadémiának számos uniós jogra vonatkozó képzési programja van mind polgári, mind büntetőügyekben való igazságügyi együttműködésre kiterjed ez a lehetőség, amit igénybe vehetnek a bírók. Ugyancsak hasonlóképpen tájékozottak az Európai Unió Bíróságának hatásköréről, eljárásáról vonatkozóan. A ügyészképző központ nem szervez kifejezetten uniós tárgyú jogi képzéseket azonban természetesen az uniós képzések többsége kiterjed a releváns uniós jogi aktusok és az európai unió bróságának releváns intézkedési gyakorlatának a megismertetésére is. hát röviden én ennyit szerettem volna mondani a magyar képzési rendszerről. köszönöm szépen hogy meghallgattam. Thank you very much, madam. yes. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Wolfgang Hajzelnek, az ERA igazgatójának. Tessék! Köszönöm szépen! imádom az anyanyelvemet, de hát most egy európai intézményt képviselek, úgyhogy angolul fogom megtartani az előadásomat. Köszönöm szépen a parlamentnek a meghívást. Úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ez a meghívás, és illeszkedik a parlamenti hagyományokba, mivel hogy a parlament mindig is odafigyelt az európai szintű képzésekre és továbbképzésekbe. 2003-ban indult el az a szakmai csere program, amelyet most az Európai Hálózat, az EJTN valósít meg. Ezzel kapcsolatban a legutóbbi tanulmány 2011-ben készült el, amely kimutatta, hogy a különböző tagállamokban milyen a jogi képzés és továbbképzés gyakorlata, és ezt az EJTNS kollégákkal közösen megvitattuk. Na most térjünk rá az én témámra. Igazából az Európai Parlament volt az, amely ninety two ben ennek az akadémiának az elindtását megkezdte. A parlament akkor elfogadott egy olyan kezdeményezést, amely egyrészt a közös piacra vonatkozott, aztán 92-ben pedig megszületett az igény egy olyan európai intézményre, amely az igazságügyben dolgozók közös képzését valamilyen módon összefogná. Reding asszony is megemlítette az előadásában, hogy szükség lenne talán egy olyan intézetre, amely összefogná ezeket a munkákat, de most már ugye nekünk azért nagyon komoly 22 éves tapasztalatunk van az erán belül. Ami az ERA támogatását illeti, a bizottság ad nekünk operatív támogatást, tehát alapvetően Európai Uniós pénzből működünk, és az európai jog minden területét lefedjük. Négy specializált szekciónk van, amelyek nagyjából az EU jogot lefedik beszélhetünk emberi jogokról, van egy polgári, egy bűnügyi szekciónk, a harmadik az administratív, a negyedik pedig az európai kereskedelmi jog. Nem minden egyes tagállamból érkeznek a szakértőink, hiszen az túl kicsik vagyunk, de a különböző hagyományokat szeretnénk tükröztetni. Én ugye Németországért vagyok felelős, én ügyvédként dolgoztam egyébként. Vannak olyan szakértőink, akik a common lawért felelősek, és vannak természetesen az új tagállamokból érkező kollégáink is. Reding asszony elmondta, hogy a közös bizalom képítésében is fontosak ezek a képzések, de azért ez nem tükrözi az egész képet. Mi úgy véljük, hogy azok, akik együtt dolgoznak az európai jog végrehajtásán, ismerik egymást, és ismerniük is kell egymást, és ehhez pedig személyes találkozások szükségesek. Itt lép be az ERA hozzáadott értéke, ugyanis bár a nemzeti képzések természetesen fontosak, és a nemzeti tanterveket is megpróbáljuk valamennyire összehangolni, de hát a metodológia különbözik, és az irányelveket különbözőképpen hajtják végre a különböző Európai Uniós tagállamok. Mi a másik megközelítést alkalmazzuk, tehát mi az európai oldalról és nem a tagállami oldalról indulunk el. Megpróbáljuk összehozni azokat, akik a jog végrehajtói, gyakorlói az Európai Unióban, és specifikus európai uniós jogi területeket nézünk át velük, és ezt összehasonlítjuk a saját nemzeti kontextusukkal, úgyhogy ezek a jogi szférában dolgozók tanulhatnak egymástól. Igazából sokszor a megoldási lehetőségek a tagállamokban és az átültetés hasonló. Kicsit más úton indulnak el, de azért sokszor hasonlóak a megoldások. A határok eltörlése az, hogy a szakértők személyesen is találkozzanak, nagyon fontos, mert csak így jön létre kölcsönös bizalom. Szeretnék egy példát megemlíteni, ahol ez különösen releváns volt. Néhány évvel ezelőtt egy fiatal ügyészek és bírák számára elindított programot indult, indítottunk el. Ez az Európai Bizottság részleges támogatásával valósult meg. 120 fiatal bíró és ügyész érkezett 25 különböző tagállamból. Őket minden egyes esetben két hétig közös képzésben részesítettük, illetve eseteket kellett közösen megvizsgálniuk, az Európai Bíróság ügyeit vizsgálták meg, illetve Metzben és Trierben helyi bírósági ügyeket vizsgáltak meg hogy mindenki megértse, hogy egyfajta európai igazságszolgáltatási kultúrában kell mindenkinek mozognia, és úgy gondolom, hogy ez a koncepció nagyon fontos volt, és ezt a koncepciót egyébként átvette az IACOS programmal az EJTN is. Egyébként Edith kollégám, az itt jelenlévő Edith van den Brock nagyon komoly szerepet játszott ebben az EJTN-es projektben. Tehát európai működésű az ERA, ugyanakkor természetesen tagállamok képviselőivel dolgozunk, és ezek a szakértők sokszor nemzeti képző vagy továbbképző intézményeket képviselnek. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem szabad az ügyészekre, illetve a bírákra szűkíteni ezt a képet, hiszen nagyon sok más munkakörben is dolgoznak emberek, bíróságokon vagy az igazságszolgáltatásban. Több tagállam példáját meghallgathattuk most, hogy a képzés hogyan alakul, hogy külön valósul-e meg a bírák és ügyészek képzése, vagy egy közös intézményben, és hogy a többi munkakört betöltő képzése hogyan valósul meg, és itt belép a képbe a CCBE, az Európai Jogászokat Tömörítő Szervezetek Tanácsa, amely szintén alkalmas arra, hogy a közös gyakorlatokat meg lehessen vitatni. Úgyhogy mi abszolút nyitottak vagyunk az együttműködésre, és reméljük, hogy többet is tettünk azért, hogy igazán európaivá váljon az igazságszolgáltatás. Köszönöm szépen. Rátérünk a harmadik témára, és Jeremy Cooper fog nekünk beszélni a legjobb gyakorlatokról az ügyészek és bírák képzése kapcsán. Reding asszony bevezető megjegyzéseiben utalt egy nagyon fontos tanulmányra, amit az EJTN égisze alatt végzünk el, és megvizsgáljuk azt, hogy melyek a legjobb gyakorlatok a bírák, ügyészek kérdése kapcsán. Néhány percben, amit kaptam, röviden szeretném felvázolni ezt a projektet, és szeretnék egy rövid elképzelést adni arról, hogy merre is fejlődik ez. Arra a munkára építünk, amit az ERA végzett már el, és amelyre az imént utaltak, de a nagy különbség az az, hogy mi nem csak az Európai Unióval kapcsolatos képzés vizsgáljuk meg, hanem összességében vizsgáljuk meg a képzést a bírák, ügyészek esetében az egész Európai Unióban. Ugyanis szeretnénk a lehető legjobb gyakorlatokat azonosítani a teljes képzési területen, vagy legalábbis az ígéretes gyakorlatokat, amelyeket át lehetne adni más jogatósági területeknek is. A célunk az az, hogy a jelentésünket jövő év tavaszán közreadjuk. Láthatják a kivetítőn, itt látható a tanulmány célja, ez benne van abban a dokumentumban is, amit megkaptak, és igazából itt azt mondjuk, hogy a lehető legjobb gyakorlat megtalálása a célunk, és ehhez szeretnénk iránymutatást adni, én, tapasztalati bizonyítékot felmutatni más képzőintézmények számára azáltal, hogy a jelentésünk eredményeit közreadjuk. Minden egyes tanulmány számára alapvető az, hogy egy keretet hozzunk létre a további előlépés szempontjából. A módszertan, amit alkalmaztunk, az eléggé egyértelmű. Egy kérdőívet hoztunk létre, ezt körbeadtuk minden egyes európai bírói képzői központnak, és felkértük minden egyes intézményt arra, hogy mutassák meg a legjobb gyakorlatok, vagy az ígéretes gyakorlatok példáit különböző kritériumok alapján, olyan kritériumok alapján innovatív tanterv, innovat, innovatív felmérése az igényeknek, illetve hát ilyen dolgokra koncentráltunk. Ennek köszönhetően nagyon sok választ kaptunk, ezeket elemeztük, és most pedig ott tartunk, hogy a végső jelentést fogalmazzuk meg. Mivel a végső jelentés összeállítása folyamatban van, szeretnék a jelenlegi helyzetről beszélni. Nem szeretnék azonban sok mindent közreadni, mert különben akkor túl sok információval szolgálnék az eredményünket, illetően senki nem olvasná el a jelentésünket. Egy kis ízelítőt szeretnék adni a fő eredményeinkből, amit, amiket láttunk, de szeretnék azért egy kis kíváncsiságot is kelteni önökben, hogy elolvassák majd ezt a tavasszal közreadandó jelentést. Öt fő pont van, amiről szeretnék beszélni önöknek. Az első az az, hogy örömmel mondhatom, hogy nagyon sok jó, legjobb, illetve ígéretes gyakorlatot találtunk Európa szerte a bírók, ügyészek, képzések kapcsán. 30 példa található a lehető legjobb gyakorlatra. Ugyanennyire fontos az is, hogy véleményünk szerint ezen gyakorlatok nagy része átadható más tagállamoknak is, és ez azt jelenti, hogy mi reménykedünk abban, hogy ez nem csak egy tudományos összegzés lesz, hanem ez eszközöket fog kínálni a képzőintézmények számára, hogy ezeket alkalmazhassák saját országaikban, és ezek átadhatóak, ezek a gyakorlatok a common law, illetve a civil law, tehát a szokásjog, illetve a polgárjogot alkalmazó országok számára. És ezen kívül harmadsorban láttuk azt is, hogy nagy fejlődés található a több területet érintő képzés tekintetében. Nagyon sok szakmai kérdést vannak be a bírák, ügyészek képzésébe, akár más szakmából származókat is bevonnak ebbe a képzésbe, és ez nagyon előnyös a bírák, illetve ügyészek munkája szempontjából. Negyedsorban, ami az Európai Unió jogáról szóló képzést illeti, itt azt láthatjuk, hogy nagy a különbözőség, vannak nagyon jó példák, nagyon, jó, nagyon ígéretes példák az Európai Unió jogára vonatkozó képzések kapcsán, és a legérdekesebbek, amiket láttunk, azok, azok, amelyek az elektronikus médiát alkalmazzák, az internetet, különböző platformokat, az e-learninget, az elektronikus tanulást, ilyen területeket, és főként az Európai Unió jogi anyaga kapcsán nagyon hatékony módja annak, hogy képzés lehessen tartani, mert eh, nagyon gyorsan eh, lehet felhasználni forrásokat, és mivel a világ is nagyon gyors ebben a tekintetben, tehát láthatják majd, hogy nagyon gyakran emlegetjük az e tanulást ezen a területen. Az ötödik főpont az az, hogy egyértelmű, hogy a legjobb képzési programok az ügyvédek, illetve a bírák számára aktív eh, részvételt kívánnak az ügyészek, illetve a bírák részéről, mind a képzés megtervezése, a képzési igények azonosítása eh, területén, illetve a képzés területén is. A bírák, illetve az ügyészek nem szeretik, hogy túl sokat beszélnek hozzá a képzés során, és minél jobban bevonják őket a képzésbe, annál jobb maga a gyakorlat. Tehát ezek a fő pontjaink. Én vagyok az első, aki kevesebb időt használtam fel, mint amennyi rendelkezésre áll. Két és fél percet megtakarítottam önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Cooper úrnak. Most pedig szeretném megadni a szót Jonathan Goldsmith úrnak, aki a jogászok képzéséről fog beszélni. My assistant will uh, help me with uh, putting the slides in. Az asszisztensem majd segít a, a diák elhelyezésével. A CCBI-től érkeztem. 32 teljes jogú tagunk van, 11 társultagunk, illetve megfigyelőnk van, és összességében több mint 1 millió európai jogászt képviselünk. Tudjuk, hogy mi a háttere az EU jogi képzésének, a belső piac, a határokon átnyúló tranzakciók, tehát nagyon fontos az, hogy a jogászok ismerjék az EU jogszabályokat, illetve a szomszédos országok jogi rendszerét. Nagyon fog hasonlítani az én előadásom ahhoz a kis ábrához, amelyel a majmok, illetve az emberek fejlődését ábrázolják. A következő dia azt mutatja, hogy mi az az előrelépés, amit elértünk. Van egy határokon átnyúló gyakorlatra vonatkozó eljárási szabályzat. 88-ban adtuk ezt először közre, és volt egy záradék ebben a képzésről. Csak azt akartuk elérni, hogy a jövőbeli jogászok ismerjék a jogot, de legutóbbi változatban mert van egy olyan záradék, amely azt mondja, hogy a jogászoknak magas szinten kell tartaniuk a tudásukat, figyelembe kell véve ennek során a, az európai dimenziót is. Számos jelentésünk voltak, ezeket gyorsan átsiklok, mert szeretnék beszélni azokról a projektekről, amelyekben részt veszünk. Először is az első nagy jelentésünk az 88-ban volt, amikor felmértük azt, hogy mi is történt a jogászok képzések kapcsán. Volt egy állássorolásunk és 2000-ben a képzésről, amikor arról beszéltük, hogy milyen fajta fellépést kívánunk tenni a szervezetünkön belül a jövőben, és fénysebességgel láthatjuk, hogy 2003-ban volt az igazi állásolásunk, amikor ajánlást tettünk arra, hogy folyamatos képzés lehessen nyújtani, és első alkalommal iránymutatást is kínáltunk a szabályozó testületeknek. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amelyek ezek a, ezeket a, a szabályozó testületeket tömörítik. Iránymutatást adtunk arra vonatkozólag, hogyan lehetne a folyamatos képzést kivitelezni. 2006-ban közre adtunk egyfajta modellt, amelyet alkalmazni lehet akkor, hogyha folyamatos képzést kívánnak biztosítani. Legutóbbi felmérésünk azt mutatja, hogy 18 teljes jogú tagállam alkalmazza már kötelező jelleggel ezt a folyamatos képzési rendszert, de egyik ország valamilyen formában kínál folyamatos képzési lehetőséget. A képzés során mindig is arra gondoltunk, hogy nem lehet harmonizálni a képzés tartalmát azon egyértelmű okból kifolyólag, hogy különbözőek a jogi rendszerek, viszont a képzés minőségét lehet harmonizálni. 2007-ben ajánlásokat fogalmaztunk meg az eredmény tekintetében, tehát annak tekintetében, hogy mire, minek kell lennie a céljának a képzésnek, hogyan kell működnie ennek. Ezek a dokumentumok elérhetőek a weboldalunkon, vannak jelentések is a weboldalunkon, ezeket is meg lehet vizsgálni részletekbe menően. A következő fő területünk, amelyre koncentráltunk, a Besser ítélet az Európai Bíróság részéről. A, ez az ítélet fogalmazta meg a határokon átnyúló tevékenységet nem csak a jogászok tekintetében, hanem a joghallgatók tekintetében is. Ez is kötelességünk, hiszen fel kell mérnünk a képzést, nem lehet az, hogy majd valaki, ha egy másik tagállamba megy, akkor újra kezdi az egész jogi képzését. Tehát mindenképpen ezt is nyomon követjük nemzeti szinten. Üdvözöljük azt a kezdeményezést, amit az Európai Bizottság és a Parlament tett az igazságügyi képzés kapcsán, viszont egy kicsit azért küzdünk azzal a kifejezéssel, hogy igazságügyi képzés, ez most csak a bírákra vonatkozik, vagy ebbe beletartoznak a jogászok is, mi amellett lennénk, hogy a jogászok vannak az első vonalban, akiket be kellene vonni ebbe a képzésbe. Ezért nagyon lelkesen részt veszünk két területen, amely európai támogatást kap. Az első az egy tanulmány létrehozása a jogászok képzése tekintetében az EU jog területén. Szerintem amire igazán szükségünk lenne az az, hogy a legjobb gyakorlatokat közreadjuk a jogászképzés kapcsán. Mi is egy jelentést készítünk, kaptunk ajánlásokat, azok, akik holnap még Brüsszelben vannak, és látnak füstöt felszállni, illetve tűzijátékot látnak, ez azért van, mert elfogadják tagjaink az ajánlásainkat. Reméljük, hogy sikerül majd kiadni egy jelentést időben, a, és ez a bizottság asztalára kerülhet a következő év elején. És végezetül van egy nagyon ambiciózus projektünk, ez az Európai Képzési Fórum. Itt a cél az az, hogy egy websájtot hozzunk létre, amely minden képzési formára köz hírt ad a jogászok tekintetében. Azt fel lehet tölteni erre a weboldalra, weboldalra. Az Európai Bizottság e-justice oldalán is elérhető lenne ez mindenfajta nyelven, ezt tartalmazhatna minden nyelven információkat, akár nemzeti képzésről is. Épp ezen munkálkodunk most, hát láthatjuk azt, hogy milyen lesz majd ez, ha egyszer létrejön. Alul lehet majd regisztrálni a képzésnyújtóknak, a jogászok majd keresgélhetnek a különböző kritériumok alapján. Itt vannak a különböző kritériumok, a keresési mezők bal oldalon találhatóak, és itt arról lehet információt kapni, hogy hol van, milyen nyelveken, milyen területen, mikor van a képzés, stb. És van a másik oldalon egy lista a fix területekről, tehát olyan, terület, olyan kritériumok vannak itt, amelyek alapján meg lehet keresni az adott képzést. Ez egy kis érdekes dia, arról szól, hogy milyen fajta információs rendszert kell létrehoznunk, milyen fajta számító gépes rendszert kell létrehozni, manuálisan kell ezt üzemeltetni, vagy inkább majd egy kereső motor fogja majd ezt elvégezni. a végül is egy hibrid rendszert hoztunk létre, és hát Sajnálom, nem tudom tartani a, az előttem szóló rekordját, én csak másfél percet tudtam megtakarítani önöknek. Most pedig Emily Lökle asszonynak szeretném megadni a szót Luxemburgi közigazgatási Európai Intézet képviselőjeként. Köszönöm szépen, elnök úr! Most első alkalommal az Európai Parlamentben tíz percben kell szólnunk az igazságszolgáltatási alkalmazottak képzéséről. Hát bizony, én most arról az első tanulmányról szeretnék szólni, amelyet az Európai Parlament igényelt és kért tőlünk. Nagyon köszönöm az Európai Parlamentnek ezt az igényt, és hogy a téma iránt érdeklődik fontos e problematikát egymás között megosztanunk, tehát hogy az európai jogra való képzése az, a bíróknak, a, a, az ügyészeknek és az igazságszolgáltatási munkatársaknak, és ez jelenleg folyik a tanulmány. Az első nehézség ezzel a témával kapcsolatban az, hogy kikről is beszélünk. Kiket nevezünk bírósági alkalmazottaknak amikor a kiadott anyagokat olvasok a tagállamokban és az EU-ban, akkor először is egy definícióval kell szolgálnunk, amely a kizáró jellegről van szó, tehát mindenki, aki nem bíró és nem ügyész, aki a bíróságokon és az ügyészségeken dolgozik, kivéve a bírókat és az ügyészeket. Ahhoz, hogy egy olyan tanulmányt hozzunk létre, amelyben megfogható területeket fedünk le, akkor a common law országokban működő ügyészségi munkatársakat kizártuk, valamint azok szolgálatokat is, amelyek olyan bíróságokon dolgoznak, amelyek mondjuk büntetés végrehajtási intézetek, vagy ö, ö, például úgymond nem a büntetés végrehajtási, hanem nyitott térben való büntetés végrehajtási területeket fogadják magukba. A bírósági alkalmazottak minden két évben számadatszerűen felmérésre kerülnek az ISZEPES területén. 283 ezer szeméről beszélünk, hát bizony sokkal többel kell majd foglalkoznunk, ezt már most tudjuk, mert minden felelős 28 tagállami alkalmazotti szolgálattal egyeztetve már most 340 ezer szeméről beszélünk. Ugyanakkor azt is mm, arra is utalnék, hogy a definícióban nem szerepel a jogi szerep vagy a jogi alapképzettség kötelezettsége, mielőtt elkezdenének az alkalmazottak e, ezen szakmák művelői közé valóban bekerülni olyan személyekről van szó, akik vagy jogi szerepet töltenek be, vagy sem, de hát az Európai Uniós ismeretek kérdése az megint egy másik aspektus. Miről is van szó? Igen, nehéz számunkra azt tudni, ha csak előzetes tanulmányozás alá nem vetjük az egyes kategóriáit a bírósági alkalmazottak, na akkor hogy szükségük lesz-e vagy sem Európai Uniós jogi képzésre azt ne felejtsük el, hogy minden egyes bírósági személyzet munkatárs képzésének először is ki kell terjednie a jogalanyokkal való viselkedés gyakorlat javulását, a, az erre vonatkozó karta is erre utalást fogalmaz meg. Célja az is a képzésnek, hogyha jogi rendszerek, jogszolgáltatási rendszerek javítását szolgálja, és a bírók és ügyészeknek nyújtott segítséget fokozza. Egy konzorciumot hoztunk létre, amely a különböző szervezeti központosított vagy decentralizált rendszereket öleli föl Franciaország például a, a fogalmazói nemzeti iskola képviseletében vett részt ezen konzorciumban, más országok, például Németország pedig a szövetségi rendszerével képeztetette magát, a minisztériumi képzések is bekerültek a rendszerbe, vagy a kifejezetten képzési központok olyan képzési szakosodott intézetekről is beszélünk, vagy központokról, amelyek kifejezetten a, a bírósági munkatársakat célozzák meg, de például a lengyel képzési központra is gondolunk, amelyek egyrészt az igazságügyi, másrészt pedig az ügyészképzéssel foglalkoznak. Különböző szervezeti sémákkal állunk tehát eh, szemben. A tanulmány első része hosszas időbe tellett, mert kapcsolatokat kellett fölvennünk. A többi szakmától eltérően ma még Európában nincs olyan struktúra, olyan hálózat, amely azzal dicsekedhetne, hogy mindezen munkatársakat felölelné európai szinten. A tanulmányban a legutolsó öm, ö, munkatársi köröket csak két-három héttel ezelőtt vontuk be. Sőt, egyes országokban a kontaktszemélyt is nagyon nehéz megtalálnunk. Egy internet honlapot hoztunk egyébként létre, pontosan a kapcsolatfelvétel elősegítésére. Az már jó eredményként könyvelhető el, hogy akár fogalmazókról beszéljünk, akár más olyan bírósági munkatársakról, akik részt szeretnének venni ebben a tanulmányban, azok már felvették velünk a kapcsolatot az EU-ban. Kérdőíveket dolgoztunk ki, technikai jellegűeket szokásos módon. Az első dolog viszont az, hogy kinek milyen feladatok alapján fejlesztjük ki, dolgozzuk ki a kérdőévet. Jelenleg az információk begyűjtése folyik arról, hogy az egyes kategóriákat egyes országokban hogyan definiáljuk, valamint, hogy hogyan definiáljuk azon szervezeteket és struktúrákat, amelyek a képzésért felelnek. Hiszen egyes országon belül mondjuk egyes személyzeti kategóriákat egy képzési központban mm, képeznek, míg másokat másik képzési helyeken. Ezért amennyire csak lehet, az igazgatási, közigazgatási bíróságokon dolgozó munkatársakat is szeretnénk bevonni. Jelenleg ott tart az információ begyűjtése, hogy még csak részlegesnek mondható, ezért még nem büszkélkedhetünk azzal, hogy valóban reprezentatív lenne mindez az információgyűjtés. A személyzeti kategóriákkal kapcsolatban még csak 12 választ kaptunk meg. Néha még a beérkezett 12 válasz adóhoz is vissza kell térnünk kiegészítő információkéréssel. Ami a tartalmakat illeti, eh, mélyen sokan meglepődnek azon, akiket megkérdeztünk, hogy egyáltalán feltesszük nekik a kérdést, hogy milyen képzésben részesülnek, és hogy az európai jogról is esetleg képzésben kellene részesülniük. Tehát ennek az az üzenete, mint főüzenet, hogy nem minden egyes országban részesülnek Európai Uniós jogi képzésben az ilyen dolgozók. Különböző szervezetek, különböző struktúrák képeznek országonként. A második cél tehát az, hogy a tudatosság fokozáson túl igenis közös fellépésekre kerülhessen sor az egyes képzési központokban. Szeptemberben, októberben kis csoportos foglalkozásokon keresztül előre már egy Dijoni franciaországbéli Dijoni jövő év februárjában megszervezésre kerülő konferenciát hozunk létre. Miért? hogy az egyes videokonferencia, a személyes adatvédelmi kérdéseket az egyes joghatósági területeken is valóban felölelhessük, és hogy kedvet adjunk a résztvevőknek ahhoz, hogy együtt akarjanak dolgozni. A különböző képzési struktúrákat mi is meg, most fedezzük föl, egymást is fel kell, hogy fedezzék a résztvevők, és az olyan szeptemberi, októberi értekezleteken, amikor összeültünk, az volt az érzésem, hogy egyfajta speed dating, ilyen ötperces randi partikat szerveztem, ahol végre az emberek megismerhették egymást úgyhogy az eljárásokat még nagyon nemzeti szinten kezelték eddük, és hát most már igen európaivá kell tenni ezen nemzeti eljárásokat, és sajnos ma még az európai síkról igen alacsony tudás szinten rendelkeznek csak a mm, bírósági dolgozók, akár polgári, akár büntetőjogról beszélünk, a határokon átnyíró e, együttműködés nagyon nehézkes. Egyes igazságszolgáltatásokban, bíróságoknál a külföldi ügyvédek fogadása is bizony még némi kívánnivalót hagy maga után, úgyhogy a jövőben van még mit tennünk etéren. Köszönöm szépen én is, asszonyom. Azonnal áttérnék a nyelvi választáson keresztül. Hű vagyok intézményemhez, az Európai Bírósághoz, melynek munkanyelve francia, ezért én is franciául szeretném lezárni ezen workshop panel mostani részét, első részét. Én nem csak azért vagyok itt, mert hivatalosan meghívtak, hanem valóban érdekel a téma. Először is elnézést kérek, hogy miért késtem. Paradoxon módon az önök hibája is ez. Miért? Mert az első ö, három napban a bírók találkozójára is szüks, ö, sor került, tagállami bírák találkozájáról van szó, akik a bíróságra Luxemburgba ellátogattak, és perekben, ö, tárgyalásokon vettek részt, és ott képeztük magukat, az európai bírókat, és én ott voltam, ezért ö, nem tudtam itt lenni reggeltől. De mindenek előtt még azt szeretném, szeretném elmondani, hogy amit mind-mind önök elmondtak egy, e, együttesen is az európai közösségi jogról, az az, hogy valóban zene a fülemnek. Zene a fülemnek, öröm számomra hallani ezt, e, szinte, mintha mézet csöpögtettek volna a számba, annyira örültem mindannak, amit hallottak, hallottam, mert emlékszem én arra, hogy a 70-es években az pedig már ugye nem tegnap volt, én akkor már tanultam, és kevesek között tanultam az EU-s jogot, és én akkor már kurzusokat is szerveztem e, Róma melletti kisvárosban bíróknak is, meg ügyvédeknek is, területi jogászokról van szó, és a közösségi jogot oktattam nekik egy kicsit olyan ö, elszigetelten ö, voltak csak ilyen képzések, és hát nagyon sokan igen ö, szkeptikusan hallgatták az előadásaimat. És amikor hallom, hogy még ma is problémák vannak a tagállamokban, elképzelhetik, hölgyeim és uraim, hogy mi volt annó a 70-es években még a jog gyakorlói között is, mondjuk Olaszországban. Akkor a közösségi jog valami tudományos, irreális fantazmagória volt. Az a tény, hogy ma ö, találkozhatunk a, ö, általában az igazságszolgáltatási, igazságügyi képzés szakembereivel, az számomra nagy öröm és megtiszteltetés. Számomra, aki valahol uh, én is az életemet szenteltem annak, hogy az európai közösség jogát továbbadhassam megoszthassam. Én is az úttörők egyike vagyok, úgyhogy szíven ütött az, amikor hallottam örömmel, hogy mindez ma már a tagállamokban is megtörténik. Köszönöm Berlingver úrnak, hogy meghívott, és hogy ezt a workshopot is megszervezte. És az elemzésben hallottakban, és a bírók ügyvédek és ügyészek között az ilyen nagyszerű munkanyagokat közvetíti és terjeszti, és az együttműködésnek hála ez minden egyes országban, minden egyes bíróságon. És nagyon jól emlékszem arra, hogy Berlingver úr volt az európai legfőbb magisztratúra fórumának első elnöke és a nemzeti bírák és ügyészek igazgatása, vezetése is kapcsolatokat épített ki az egyes országokkal, mind a legfelsőbb bíróságokkal, a rendes, valamint igazgatási és alkotmánybíróságokkal is. Európában az egyesületek és kapcsolatokat ápoltak már akkor is, és ezt fontos kiemelni. Ma nagy örömünkre szolgál, hogy a bírák és ügyészek közötti együttműködést még a szerződés, Európai Unió működéséről szóló szerződés negyedik cikkének első pontja is kimondja ezt. Nem csak a, már mint a tolmács javítja magát, nem csak a 81-es cikkről van szó, hanem az igazgatási együttműködésről is, amely egyfajta igazságszolgáltatási együttműködést testesít meg. Még egyszer ismétlem, nagyon örülök mindannak, amit hallottam ma, és ezt az érzést osztom minden más intézményi képviselővel. Nagyon odafigyelünk a hálózati aspektusra, melynek valóban különleges hivatása van és közvetlen, specifikus jelleggel is bír a bíróságon, hiszen a mai munkánk az két harmadában az előzetes döntéshozatali, eh, előzetes döntéshozatal iránti kérelmekből adódik. Az előzetes döntéshozatali kérelmeket az eljárásban annó csak szorványosan kaptuk, most pedig kétharmadát teszik ki a munkánknak, más bírósági hipotézisekkel szemben, magát az eljárásunkat is a közvetlen bírósághoz forduláshoz képest kiváltottunk az előzetes döntéshozatali iránti kérelemmel. Annak előtte a bírók közötti közvetlen jogorvoslat iránti kérdések voltak a dominánsak. Ma már nem így van. Elértük ezt a kétharmados eredményt, és a kapcsolattartásunk egyre jelentősebbé válik a nemzeti bíróságok és a luxemburgi bíróság között, hiszen a jogvitáink kétharmada már előzetes döntéshozatalból fakad, ezért az előzetes döntéshozatali eljáráson is módosítottunk a kúriában, pont azért, hogy saját gyakorlatunkat is ehhez tudjuk alakítani. Látjuk tehát, hogy a luxemburgi bíróság és a nemzeti bíróságok közötti párbeszéd egyre fokozódik. Nagyon nagy megelégedéssel tapasztaljuk ezt mi a bíróság részéről, tehát az előtetes döntéshozatali kérelmek fokozódásának nagy örömmel állunk elébe, és ez a nemzeti bírák részéről is kedvet ad ahhoz, hogy egyre több kérdést tegyenek föl nekünk, ezen még lehet javítani, és az önök bírósági képzésre vonatkozó kezdeményezése is alapvető fontossággal bír, és ösztönzi ezt a trendet, és most utalok egyrészt arra, hogy milyen döntéseket kell hozniük a nemzeti bíráknak, tehát, hogy a luxemburgi bírósághoz fordulnak-e előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel, tehát, hogy felfüggesztik-e a nemzeti bíráskodást, és kikérik a bíróság értelmezését, nem csak azért, hogy megkérdezzék a bíróságot, hanem másért is. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy ez így legyen hosszú ideje már egy szöveget dolgoztunk-e, egyáltalán nem instrukciókkal, hanem ajánlásokkal, hogy milyen módon fogalmazhatnak meg egy előzetes döntéshozatali kérelmet, és a nemzeti bíróságok bíráival így dolgozunk együtt. Ez egy igen fontos aspektus, tehát hogy a nemzeti bírák képzése hogyan valósul meg. Tapasztaltuk, hogy vannak országok, ahol specifikus képzések is vannak erre, másrészt mi mást is teszünk e téren, amelyek megfelelnek az érem másik oldalának, mindannak, amit most önök elmondtak. Mi minden évben meghívjuk a bírákat, mint említettem már, szemináriumokra, két napról most már három napra növekedett a szemináriumok hossza, és különböző Európai Uniós aspektusokról tartjuk e szemináriumot. Rendszeresen meghívunk e, e, országos látogatásokra, egyetemi jog, jogi egyetemekről hallgatókat az EU-ból, aztán egyes országok, tagállamok bíráit és ügyészeit is meghívjuk, valamint egy kezdeményezés bocsátottunk útjára, amely hat hónaptól egy éves időtartamra nemzeti bírókat hívunk meg egy hat hónapos, egyéves munkára az egyes luxemburgi európai bírák mellé az ő munkájukat segíteni. Olaszországban először, aztán Második éven egy olasz és egy német bírót, aztán olasz, német és két román bírót hívtunk meg, így egy eh, helyszíni eh, gyakorlatra azt gondolom, hogy igen, korlátozott még most ez a részvétel, de miért? Mert sokszor nehezen kapják meg az engedélyt nemzeti szinten a bírák arra, hogy hat hónapra, egy évre elutazzanak Luxemburgba, és ez, ezt a hiányosságot orvosolni kellene. Miért? Nem azért beszélek Olaszországból, mert, Olaszországról, mert én olasz vagyok, hanem mert Olaszországból kaptunk ilyen kérelmeket. Legelőször Luxemburgba látogatási kérelmeket a kérelmeket mm, megkaptuk, de nagyon sokszor a Nemzeti Bíróság elnöke nem adja meg az engedélyt arra, hogy mondjuk hat hónap egy évre kiutazzanak a bírók mondjuk Luxemburgba egy ilyen gyakorlatra. Oka van annak, általánosabb oka, és ezzel zárom le a gondolatomat, és elnézést, hogy, hogy késésben vagyok, meg voltam is, tehát, hogy a bírók és ügyészek képzése nagyon-nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy erről egész délelőtt beszéltünk, hiszen ők az európai joganyag alkalmazói között a frontemberek. Hiszen minél jobban alkalmazzák az EU jogát nemzeti szinten, annál kevésbé kell az Európai Luxemburgi Bíróságnak fellépnie az ügyekben. Az EU jogalkalmazása elsősorban ugyanis a nemzeti bírák feladata. Csak amikor ezen nemzeti bírák nehézségekkel küzdenek, akkor kell, hogy a luxemburgi bírósághoz forduljanak. Az EU jogalkalmazása mindenek előtt ismétlem a nemzeti bíróságok és nemzeti bírák feladata. Mi tiszteletben tartjuk Luxemburg részéről ezt a, ezt a sorrendet, és igenis a nemzeti bíróké az a feladat, a, hogy elsőként ítélkezzenek, és mi ezt tiszteletben tartjuk. Ez feladata is, kötelessége és lehetősége is a bíróknak. Amikor aztán értelmezésre kerül sor, interpretációra, azzal már jogértelmezési kéréssel hozzánk lehet fordulni az európai jog minél inkább magává tétele az a feladat, amit mindenképpen kívánatosnak tartunk, hogy a bírák, az ügyészek minél inkább magukénak tudják az európai jogot, minél inkább tudják, és így biztosíthassák annak megfelelő alkalmazását nemzeti szinten. Mi a luxemburgi bíróság szintjén mindent szívesen megteszünk annak érdekében, hogy ezt a jogalkalmazást segítsük, fokozzuk, javítsuk, de az a célunk, hogy minél hatékonyabban a nemzeti bíróságok helyi szinten léphessenek föl ebben. Reméljük, hogy e területen az elkezdett utat így folytatjuk, és köszönöm szépen elnök úrnak, Berlinger úrnak, hogy ezt a találkozót megszervezte. <coughs> <coughs> going to, sec- to the second session of akkor most megkezdjük a második szekciót, amely a közös bizalom fejlesztésére vonatkozik, és ez tulajdonképpen nagyon jó átvezetés is lesz, ugyanis különböző tapasztalatokat fogunk megnézni különböző intézményeknél és különböző tagállamokon belül. Úgyhogy térjünk is a lényegre, és arról beszéljünk, hogy itt Európán belül milyen valódi együttműködés lehet megvalósítani az igazságszolgáltatás segítségével, vagy annak területén. Az első hozzászólunk John Phillips, az Egyesült Királyságból. Tessék, öné a szó. Uh, it's an honor to have this opportunity to speak to you about Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és a bírói készségekről, illetve magáról a bíróskodásról, és ennek a tanításáról beszélhetek. Igazából ez a judgecraft, ez egy nagyon jó szó, igazából tényleg ez egy mesterség, a bíráskodás mesterség. 2008-ban kezdtem én is a joggyakorlatot, és 2006-tól vagyok ennek az iskolának az igazgatója. Jeremy cooper egyébként a társ igazgatót már meghallgattatták ma egy kicsit korábban. Arról szeretnék beszélni, hogy mennyire fontosak ezek a célkitűzések, amelyeket, kitűz, amelyeket kitűztünk magunk elé csak az a baj, hogy ezek mögött a zengzetes célkitűzések mögött nem nagyon tudjuk, hogy mi áll. Hiszen egész biztosan nem az áll mögötte, hogy minden európai bírának ugyanazokat a kérdéseket ugyanúgy kell kezelnie, hiszen különböző valóságokban élünk. Ez a közös bizalom talán inkább azt jelenteni, hogy közös megközelítést alkalmazunk az igazságszolgáltatásban. Nyilván az európai jog az mindenki számára közös, és mindenkire ugyanígy vonatkozik, tehát van egyfajta európai igazságszolgáltatási kultúra, mint ahogy az itt kiderült. Meg kell ismerni a többi tagállamot, szükség van a cserékre, idegen nyelveket kell tanulni. Ez mind nagyon fontos. Ugyanakkor az, ami tényleg összehozza az európai bírákat, az az, hogy nagyon külön, vagy nagyon hasonló, sőt, mondhatom, azonosak azok a készségek, amikkel rendelkezniük kell Budapesttől, vagy Bukarestől Brüsszeli, amennyiben jól akarják végezni a munkájukat. Tehát egyrészt itt vannak az egyéni készségek, amikre szükség van, aztán megvannak azok az európai normák, amelyeknek meg kell felelni, és ráadásul ugye sok esetben együttműködnek a különböző országok bírái, így nyilván tanulnak egymástól, és megszületik a kölcsönös bizalom. De hát mi is ez a bírói mesterség, ez a bíráskodás, és hogyan kell ezt tanítani? Én azt mondanám, hogy öt készséget kell itt felsorakoztatni, a kommunikáció és az autoritás, a második a határozottság, aztán a magas etikai normák, a negyedik a hatékonyság az ügyek kezelésében, és az ötödik, ami egyre fontosabb, egyfajta vezetői és kormányzási készség. Én úgy gondolom, hogy ez az az öt igazságügyi készség, amely univerzális, amely átlépi a határokat. Na most hogyan kell ezekre a készségekre megtanítani a bírókat? Hát ez egy elég homályosnak tűnik, hogy hogyan lehet ezeket az alapelveket, ezeket a készségeket megvalósítani. Hát én csak a magyar, illetve a versi tapasztalatokról tudok beszámolni. Mindannyian tudjuk, hogy szükség van ezekre a készségekre, hiszen ezzel kapcsolatban tanulmányt is készítettünk a bírák között, hogy mik azok a gyakorlati készségek, amelyek kellenek, és kiderült, hogy a gyakorlati készségek sokszor fontosabbak, mint a tárgyi tudás. Sőt, egy bíró egyenesen azt mondta, hogy az akadémikus tudást, a könyvekből való tanulást csökkenteni kell, és a készségeket kell javítani. Tehát nem a a mit tud egy bíró, hanem hogy hogyan dolgozik, tehát a hogyan sokkal fontosabb. Ez kapcsolódik ahhoz, hogy milyen szükségletek vannak, tehát hogy valószínűleg csökkentelik az akadémikus tudás megszerzését, és ezeket a készségeket viszont jobban kell fejleszteni a képzések során. Megpróbálunk ezzel elektronikus úton is foglalkozni a kollégiumunk weboldalán. Természetesen vannak személyes szemináriumok is, de elektronikus eszközöket is alkalmazunk. Na most, hogy mennyi ideig lehet valóban odafigyelni valakire és tanulni tőle, hát én ezt mondjuk 30 percre koncentrálnám, ebéd után kicsit kevesebb. Nagyon sok tényleg evidens professzort hívunk meg, mi is itt vagyunk, egy csomó szakértő, mindenki hozzászól. Tehát, hogy holnap ki konkrétan mire fog emlékezni, az már kétséges abból, amit elhangzott. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi lenne ennél hatékonyabb módszer, szerintem az aktív részvétel sokkal fontosabb és sokkal hatékonyabb például ennek az öt készségnek a kifejlesztésében, mint egy hivatalos előadás, ahol valaki előad. Nálunk ennek az öt készségnek a fejlesztése kis csoportokban történik, egy-egy bíró vezetésével. Ez természetesen nagyon nehéz feladat, mert egészen más egy bíró számára egy tárgyaláson részt venni, vagy pedig több képzett bíró előtt felszólalni. De természetesen fontos, hogy ők maguk is nap mint nap fejlesszék a saját készségeiket, és ez akadémiai szinten nem feltétlenül valósul meg, úgyhogy ebben csak maguk a bírók tudnak segíteni a bíróknak. Tehát, hogy szükség van olyan szemináriumokra, tényleg ilyen kicsi, hatfős csoportokban, ahol ezeket a készségeket lehet fejleszteni, és ezek a készségek tényleg határokon átlépőek. Az első a megbízhatóság, a szavahihetőség és a bizalom. Ezek szerintem a legfontosabb készségek, és erre minden tagországban szükség van, függetlenül, hogy milyen ügyet tárgyalnak, milyen országban. Sokszor a tényeken múlik minden, nem feltétlenül az alkalmazandó jogon megnéznek egy ügyet, megnézik az alperes, a felperes fellépését, mondjuk egy olyan esetben, ahol szexuális zaklatás történt egy munkahelyi kontextusban. Tehát megnézik ezt az ügyet, megnézik a tényeket, ez tényleg egy olyan ügy, amely bármely tagállamban felmerülhet, és az ezzel kapcsolódó jog nyilván különböző a tagállamokban, de azt kell megnézni, hogy hogyan lehet megítélni magának az alperesnek és a felperesnek a hihetőségét, hogyan kell magukkal a tanukkal tárgyalni, és ezek pedig olyan készségek, amelyek határokon átlépőek. Tehát megnéznek egy ügyet, mondjuk ezt a szexuális zaklatással kapcsolatos ügyet, és utána minden egyes bíró mondjuk 5 percben összefoglalja a véleményét, és hogy milyen ítéletet hozna. Nyilván, hogyha csak brit vagy velszi bírák vannak, akkor nagyjából hasonlóak lesznek a határozatok, amiket meghoznak, utána ezeket is rögzítik, utána vissza lehet nézni, ezeket a teljesítményeket meg lehet egymás véleményét vitatni. Ezek a bírák haza is vihetik ezeket a felvételeket, igazából otthon aztán ki is dobhatják, de megmutathatják másoknak, a családjuknak, vagy más bíróknak. Aztán az is nagyon fontos, hogy a nem várt helyzetekre hogyan kell reagálni a bíróknak bemutatnak egy ügyet, de csak nagyon röviden, és nem tudják, hogy pontosan mi fog történni, és akkor így lehet szimulálni különböző bírósági ügyeket, méghozzá profi színészekkel, profi szereplőkkel, és akkor a bírók előtt kibontakozik egy nagyon bonyolult ügy, amit meg kell oldaniuk. Tehát ez a problémakezelés. Mondjuk mi történik akkor, hogyha rendbontás történik a teremben, és hogyha megpróbálja mondjuk maga a vádlott a viselkedésével megzavarni a lefolyását az ügynek? Vagy például mi történik, hogyha egy tolmácsról egyértelműen kiderül, hogy részrehajló, és nem megfelelő módon tolmácsol? Vagy mi történik, hogyha egy gyermeket idéznek be, és a gyermeknek a másik fél ügyvédje agresszív, vagy gyermek számára nem megfelelő módon tesz fel kérdéseket? Tehát ilyen problémákra kell megoldást találni, ezt is természetesen videón rögzítik, és utána a megoldási lehetőségeket a többi bíró, illetve hát a csoport vezető bírója véleményezheti utána. Aztán nagyon fontos kérdés a gyermekek és az érzékeny vagy kiszolgáltatott tanúk védelme. Ez is határokon átnyúló kérdés. Itt is vannak olyan szemináriumok, ahol megint csak profi színészek játsszák el ezeket a kiszolgáltatott tanukat vagy gyermekeket, és a bíráknak nyilatkozniuk kell, hogy hogyan járnának el ebben az ügyben, hogyan gondolják, hogy meg lehetne védeni ezeket a személyeket. Tehát mindezekben az esetekben konkrét ügyekről van szó, vagy DVD-n tekintik meg ezeket az ügyeket, vagy valaki bemutatja ezeket, és utána a reakciókat is rögzítik, és ezeket vissza lehet nézni. Aztán azt az ügyet is meg kell vizsgálni, hogy mi történik, hogyha valaki saját magát esetleg részrehajlónak érzi egy ügyben, hogy akkor visszautasítaná-e az ügyet, vagy sem. Például, hogy egy adott bíró felesége azért kampányol, hogy politikai okokból zárjanak be egy közeli kórházat, hogy mondjuk ebben az esetben hogyan lépne fel a bíró. Tehát igazából olyan kérdéseket tárgyalunk, amelyekkel nap mint nap találkozhatnak a bírók. Ezen kívül a különböző szociális médiák, közösségi hálók, mondjuk Facebookon megjelenő kommentárokra hogyan kell reagálnia egy bírónak. És természetesen mindezt mi európai kontextusban vizsgáljuk, és mindjárt befejezem, elnök úr. A kollégám már utalt a kísérleti projektre, az ezzel kapcsolatos jelentés még nem készült el. Hát reméljük, hogy ez a dokumentum minél hamarabb meg lesz. Tehát a kísérleti projektekre továbbra is szükség van, és a hálózat, tehát az EJTN is segítséget nyújt ezeknek az oktatási eszközöknek a megosztásában. 10 perc 43 másodpercnél tartok. Remélem, hogy nem aludtak el, és még mindig figyelnek. Amennyiben végig figyeltek, akkor köszönöm szépen. Köszönöm szépen, igen, valóban nagyon dinamikus előadást hallhattunk, még majdnem időt is spórolt nekünk. Akkor lépjünk tovább az etikai kérdések és a függetlenség témakörére. Itt kettő előadónk van, Először Guido Nepi Modonának adom meg a szót, aki a Velencei Bizottság tagja az Európai Tanácson belül, ő egyébként bíróként és ügyészként is dolgozott, valamint nagyon komoly büntetőjogi jogi professzorként is ismerjük, illetve az Olasz Alkotmánybíróság alelnökeként. Köszönöm szépen hozzászólásomat angolul készítettem elő, de kihasználom az alkalmat arra, hogy olaszul beszélhessek. Nagyon fontos a mai szemináriumunk témája kapcsán ez a kérdés, és arra kértek engem, hogy az európai normákról beszéljek, amelyek az igazságszolgáltatás belső és külső függetlenségére vonatkoznak. Úgy vélem, hogy mindenki egyetért abban, hogy a függetlenség nem a bírók személyi privilégiuma, hanem először is a bírónak egy független ítéletet kell meghoznia, és a szabadság jogokat garantálni kell. Az Európai Egyezmény hatos cikkében is ez áll, vagyis a jó bírói függetlenség alapfeltétele a jog gyakorlásának. Mielőtt még Lekoszte asszony beszélne, szeretnék arról beszélni, hogy ez feltétele a jogi rendszer, az igazságügyi rendszer hihetőségének és hitelességének is. Pontosan ebből kifolyólag a függetlenség alap jogait alkotmányosan kell garantálni, vagy legalábbis a nemzeti jogban kell azt garantálni. Az európai normákat főként a common law országokban alkalmazzák, a common law-ban vannak olyan eh, intézmények, amelyek teljesen másképp működnek, mint a kodifikált jog intézményei. Hogyha most például külső függetlenségről beszélünk, eh, az állam más eh, intézményével szemben, politikai intézményével szemben, akkor a legtöbb országban, ahol kodifikált jogszabályokat alkalmaznak, illetve azon országokban, amelyek új demokráciának számítanak, tehát például a korábbi Jugoszlávia ország, országaiban, ott a külső függetlenség egy olyan rendszer, melynek során a bíró egy magasabb bírói tanács alatt áll. Ezt a tanácsot nagyon sok különböző kétharmados bíróból állítják össze, ezeket bírók választják meg minden egyes szinten az igazságszolgáltatáson belül. Azok, akik nem, bírók, őket a parlament választja meg, és őket is megfelelően elő kell készíteni jogilag. Ők az egyetem sorából kerülhetnek ki, vagy ügyvérek lehetnek, vagy akár bármilyen társadalmi szervezet tagjai lehetnek. A bírónak kompetensnek kell lenni, ez teljes mértékben egyértelmű. Ő felel minden döntésért, amely a bírók jogi státuszára vonatkozik. A fegyelmi eljárások, bármilyen más ügy az ő hatáskörébe tartozik. Két hamaros többségekkel megválasztani a bírói tanács elnökét. Ezzel nem minden bíró ért egyet, de szerintem ez a rendszer garantálja azt, hogy átlátható az eljárás, és így ez kapcsolódik a politikai hatalomhoz, amely a képviselők által pluralisztikusan nyilvánul meg. A semmitő bíróság elnökét is, hogyha hogy azt mondja, hogy ő a bírói tanács elnök, akkor ez egy olyan utat jelent, amelyet mi nem szeretnénk látni. A belső függetlenség kapcsán a bíró autonómiáról van szó, bírói gyakorlatában függetlennek kell lennie, illetve függetlennek kell lennie intézményétől is. A belső függetlenség alkotmányossága a bíró által van biztosítva, az Európai Egyezmény 6 cikkében is benne van, és bármilyen más európai alkotmány is rendelkezik erről. Általában ezt negatívan fejezik ki, senki, senkit sem lehet elutasítani egy természetes bíró által, akit kineveztek. a bíróknak bizonyos pilléreket kell kínálni az objektív kritériumok alapján, amelyeket a törvényekben rögzítenek, és nem pedig a szubjektív megfontolásoknak kell érvényesülnie a bírói tanács elnöke részéről. Pedig sorosni ha ez szokott történni. A természetes bíró tehát a független és objektív bíró azt is jelenti, hogy semmilyen nyomásnak nincsen kitéve a bíróság elnökének részéről. Tehát itt az igazságszolgáltatás hierarchiája nem összeegyeztető a független bíró személyével. A bírói tanácsok elnökei mentesnek kell lenniük a politikai nyomástól. Tanto alla legge, che nello stesso tempo... Azt is el szeretném még mondani, hogy a bírót csak a jog kötelezi. Ez is egy alap elve, amelyen keresztül kivonhatja magát, független módon gyakorolhatja a jogot a bíró. A legfontosabb kritérium a Venencei Bizottságon belül, és itt kifejezetten csak a normák szavával élek, az az, hogy a belső és külső függetlenséget vizsgálja az egyes kritériumok alapján a Velencei Bizottság, és természetesen az Európai Parlament is ellenezheti ezen, e, e, e, elemezheti ezen elveket. Feltételes módban beszélünk, elvben az elmozdíthatatlanság is fontos, a legfelsőbb bírósági tanács feladatait is leírják, és az igazságügyi szervezetben nem egy hierarchikus rendszer dominál, a bírók egymás között csak funkciójuk alapján különböztethetők meg, Természetesen a polgári felelősség kérdése is felmerül, és amikor a bírók mondjuk büntető jogi felelősség alá vonhatók, ezt a felelősség alá vonást meg lehet valósítani a megfelelő szabályok alapján. Néhány percem még hátra van, és azzal fejezném be, hogy azok a gondolatok, amelyeket nem tudtam most önökkel megosztani ma, világosan szerepelnek az írásban beadott anyagomban. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Gracius Lacoste-nak, aki tagja volt a CSM eh, legfelsőbb igazságügyi tanácsának Franciaországban, valamint eh, az etikai jelentést is eh, kidolgozta. Köszönöm szépen, elnök úr az intézményi alapelv, az, a, mindaz, hogy az igazságszolgáltatás független, erre már előttem szóló utalt, nem szeretnék visszatérni rá. Egy dologra viszont mindenképpen helyet szeretnék eh, hangsúlyt helyezni, hiszen komplex társadalmi kérdésről van szó. Ma egyre inkább azt látjuk, hogy az intézmény már nem, szük, nem elégséges a bíró legitimitásához. A bíró legitimitásához szükség van az állampolgárok bizalmára néhány gondolat. A társadalom felelősségteljes, hatékony, átlátható munkát vár el minden egyes intézménytől. Maga a, az, hogy egyre több jogorvoslatért fordulnak a bíróságokhoz, holott maga az igazságszolgáltatás intézményének tagjai még mindig privilegizált jogászok és ügyészek testületéből áll, ez ahhoz vezet, hogy Franciaországban egyre többen kritizálják az igazságszolgáltatás minőségét, amely a jogalanyok számára nem kielégítő. Az biztos, hogy van egy olyan általános mozgalom, amely az ellen küzd, hogy a büntetlenségnek legyen vége. Ugyanis vannak még büntetlenül záródó ügyek először is azokra az okokra kell fókuszálnunk, hogy milyen okok vezettek ehhez a helyzethez. Az is igaz, hogy a bírók egyre inkább elszámoltathatóvá váltak, és bármilyen hiba csúszik be a rendszerbe, azonnal az egész rendszer megszenvedi annak következményeit. Ebben a kontextben a felelősség és a deontológia, bírói deontológia, mint olyan, egyre inkább megerősít tett módon megerősítheti a bizalmat a közvéleményben, és ezzel a legitimációját is megerősíti. Igenis, hogy független és részehajlás nélküli bíráskodásra kerüljön sor. Franciaországban és más európai országokban is igen mediatizált büntető ügyi esetek miatt rávilágították a fényt a jogi igazságszolgáltatási rendszerre, és valahol az az, érde, az, az érzésünk, hogy néha sokan a polgárok közül elválnak valamit tőlünk, ami nem igaz, és ami olyan állításokat hangzunk, mely szerint az igazságszolgáltatás képviselői büntetlenek, és hogy esetleg a politikai szférával is összefonódások léteznének, holott ez nincs így. A bíró felelőssége Franciaországban, igenis demokratikus ellentételezése legitim módon az ő függetlenségének. Már elfogadhatatlan, hogy a bírók csak a függetlenségük mögé bújjanak, ha ezt a felelősséget megértjük, azért azt se felejtsük el, hogy a bíráskodás az mindig is függetlenül kell, hogy történjen. Milyen megoldásokat lehet alkalmazni annak érdekében, hogy legitimitását fokozzuk, és a legnagyobb bizalmat élvezhessék a bírók. A bűnügyi felelősség, felelősségre vonás kérdése egy olyan egyenlő esélyt biztosít Franciaországban is, meg más országokban is és ezzel megoldható. Viszont az úgynevezett polgári felelősségre vonás az a bírótól, a bíró státuszától függ Franciaországban. Egy olyan státusszal rendelkezik a bíró, amelyen keresztül az esetleges károkat, amennyiben a bíró hibájából történt a kár, akkor a bíró ellen fel lehet lépni. Viszont érdekes megoldások léteznek, hiszen az a gondolat, mely szerint egyfajta kártérítést intézményes módon meg lehet valósítani, és ez így van Franciaországban is, az egy érdekes gondot lehet a hibát elkövető bíró esetében. Talán a, biz, bí, a biztosítási rendszert is meg lehetne egy kicsit fontolni. Amikor vannak bírói hibák, azt szankcionálni kell. A függetlenség garantálja azt, hogy a független orgánum ezt végrehajtsa. A bírák bírája ugyanis a legfelső bírói tanács, és szankciókkal is élhetünk. 80%-a a szankcióknak főleg a lassúságra, a késésre, az elégtelenségre és a részrehajlásra vonatkozik, valamint a magánélet olyan aktusaira, amelyek rossz fényt vethetnek az igazságszolgáltatásra, és ezeket lehet szankcionálni. Ami a függetlenség garanciáját illeti, két dologra kell nagyon odafigyelnünk először is. Ki az, aki a jogorvoslattal való él, élés jogával bír, Ugye itt a miniszter, valamint az igazság, a jogalany is él ilyen, élhet ilyen lehetőséggel, és a függetlenség azt is megköveteli, hogy mindig legyen Eh, a bírósági határozat megkérdőjelezésének lehetőségét biztosítani. A bírák deontológiájáról most néhány szót. Olyan deontológiai elvekről van szó, amely a szakmai eh, viselkedés, tiszteletben tartandó szabályokat írja körül. Húsz éve a bírók egyre inkább foglalkoznak ezzel a deontológiával, például a Birák konzultatív tanácsa is dolgozik, és a londoni nyilatkozat is foglalkozott a e kérdéssel. Franciaország egy kicsit megkomplikálta a vitát, a függetlenség kérdését azóta tudtuk megnyugtatni, amióta végle egy kézikönyv 2010-ben megjelent deontológiai kézikönyv felesleges az előfeltételekről beszélni, hiszen a deontológia az nem a függetlenséget támadja meg, nem egyénileg támadjuk meg az általános funkcionális hibákat. Most azzal zárnám, hogy először is a deontológiai elvek megfogalmazásánál a jó gyakorlatoknak szerepe van, a definíciót a bíráknak vagy egy legitim hatóságnak kell megfogalmaznia a bírák bevonásával. Fontos az is, hogy a bírák azon elveke meghatározásánál szerepet vállaljanak, amely az ő szavahihetőségüket is megerősíti. Ugyanakkor nem elvisíkon kell maradni, hanem igenis a valóság talaján kell működni, az egyes bíróságok valóságának talaján, mindenki szabadon szervezi meg a deontológiai elveket, és nem a magáról, a kódexről kell, vagy a törvénykönyvről vitázni. Diszkréció, fenntartások, egyenlő bánásmód is ilyen elvek, és nyilvánossá kell hozni ezen elveket, a szakma gyakorlói számára és a közvélemény számára is, hogy a közvélemény is tudja, hogy milyen bírói viselkedési elveknek kell megfelelni. Miért kell nyilvánosá hozni? Azért, hogy a képzés is ez ilyen kérdéseket körbejárhassa. Azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalom független, integritásában sérthetetlen bíró testesítse azt meg, de a társadalomnak is támogatnia kell ezt. Ez azt jelenti, hogy intézményes, szükséges reformokat végre kell hajtani, e, e, méltányos módon kell a emberi költségvetési és anyagi lehetőséget biztosítani az igazságszolgáltatásnak ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. Gracius asszonynak az elhangzottakat. Stefan. Stefan Leyenberger következik, aki independent. A közülbizottság igazságügyi hatékonysági osztályról érkezett. Köszönöm szépen én is, és köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam és köszönöm, hogy az Európa Tanács egy másik fórumát is a Velencei Bizottság mellett meghívtak, és örülök, hogy a 47 tagállama részes fele um, az Európa Tanácsnak az Európai Unió 28 tagállamát támogathatja. A SZEPES, amely az én fórumom 10 évvel ezelőtt született meg, egy igen no, újító jellegű céllal az Európa Tanácson belül, ez az volt, hogy az igazságszolgáltatást, mint közszolgálatot javítsa. Hiszen az igazságszolgáltatás közszolgáltatás állami szolgáltatás, természetesen függetlenül az államtól, de mégis állami szolgáltatás, amelyet maga az adófizető finanszíroz, és amely a közösség javát kell, hogy eredményesen szolgálja, hatékonyan és minőségi módon. És ezek a hatékonyság és igazságszolgáltatás minőségének fogalmai, amelyeket mi előre kívánunk mozdítani. A kölcsönös bizalomra koncentrálunk most az egyes rendszerek között, és úgy vélem, hogy a Szepes is így gondolja, hogy a kölcsönös bizalomnak arra kell épülnie, hogy kölcsönösen ismerjük egymás rendszereit, egymás igazságszolgáltatási rendszereit. Egy kicsit tovább is mennék ebben, és azt mondanám, hogy ha azt kívánjuk, hogy orvosolhassuk az egyes nehézségeket, működési nehézségeket egyes rendszereinkben, hogyha képeseknek akarunk lenni arra, hogy megfelelő gyógyírrel rendelkezünk, ahhoz előbb a kórismét kell jól felállítani. És az én orgánumom pontosan egyfajta kórismét állít fel arról, hogy az egyes 47 eh, Európa tanácsbéli országban és a 28 Európai Uniós országban hogyan működnek a rendszerek. Ennek hála a rendszerem a CEPES, CEPEJ egyfajta nap mint napi munkával eh, eh, egyfajta értékelési rendszert vezetett be, és a jelentésünket is erről a működési igazságszolgáltatások európai működéséről erről szóló jelentésről önök is ismerik. A jelentést tehát két évente frissítjük föl, először is adatokat gyűjtünk be mennyiségi és minőségi formában, arról, hogy hogyan működik az igazságszolgáltatás az egyes országokban. Egy kérdőívet köröztetünk, amely az igazságszolgáltatás értékelési táblázatát valósítja meg, és a SZEPES pontosan a jó európai igazságszolgáltatást szolgálja, milyen eszközökkel rendelkezik, pénzügyi költségvetési eszköztárral, humán erőforrásokkal, igazságszolgáltatási, infrastruktúrális, új technológiai, informatikai rendszerekkel rendelkeznek az egyes rendszerek. Aztán különböző kapcsolati viszonylatokat is megvizsgálunk az egyes igazságszolgáltatási szakmák között. Egy elég jelentős blokja ennek a kérdőívnek magára a menedzsmentre, az ügyek kezelésének áramlására vonatkozik, tehát hogy az egyes országokban az ügyek áramlását, mennyiségét hogyan tudják kezelni, a már függőben lévő esetek és új esetek regisztrálására adminisztrációján keresztül a bíróságok. Mik a trendek? Inkább növekszik a felhalmozott dossziék száma, vagy inkább csökken? Mennyire szigorúak az egyes igazságszolgáltatási rendszerek, és értékeljük azon rendszereket, hogy a végrehajthatóvá váló hatályos határozatok végrehajtása, hogy milyen módon történik. E, több mint három millió adattal rendelkezik e, az adatbázisa a szepesnek, és ezt rendszeresen frissítjük. Rendszeresen kezeljük e, tudományos módon, egyrészt a hivatalos statisztikusok munkájának hála, másrészt pedig jogászok és szakemberek, az intézményes engineering szakembereinek hála. E, mérnök szolgálati tevékenységet is folytató e, jogászok, ügyészek, ügyvédek, e, jog, jogi szakemberek pontosan ezt a feladatot látják el karkarba örtve. Ez a munka tudományos munka továbbra is, hiteles munka, és fontos, hogy ne csak úgy hasraütve olvassuk ki a számadatok mögül, hogy mi történik az egyes országokban. Ez a munka minőségi, tudományos munka célja az, semmiképpen nem az, hogy úgymond a legjobb eh, európai igazságszolgáltatási tízes listát állítsuk össze, vagy éppen újjal mutogassunk a gyengébbekre, mert annak tudományos alapja nem lenne, és semmi értelme nem lenne. Minden kolléga, aki ma itt ül körünkben, tudja, hogy az igazságszolgáltatási rendszerek történelmi múltra tekintenek vissza, társadalmi, gazdasági háttérre rendelkeznek, és különböző eh, működési módokon alapulnak, ezért nem lehet eh, összekezni összekeverni őket, és összehasonlítani sem nem, mondjuk az 1-től 46-ig, vagy 1-től 28-as listán úgymond top listát összeállítani. De ez nem jelenti azt, hogy valamilyen módon ne akarjuk összehasonlítani a rendszereket, és a szepes munkája pontosan az, hogy lehetővé tegyük az összehasonlíthatóságot azon országok között, amelyek úgy vélik, hogy összehasonlíthatók egymással. A szepes munkája ezért valóban egy köznyilvános állami politikai eszköz tárral kíván rendelkezni a szakemberek számára, hogy milyen hiányosságokat lehessen beazonosítani az egyes rendszerek között, és megvizsgálni azt, hogyha ugyanazon nehézségekkel küzdenek egyes rendszerek, akkor miért ne lehetne pontosan egy asztal köré ülve közös megoldásokat is találni. Ez az első célunk. Másik célunk pedig az, hogy az, ami már jól működik, egy országban, másikban pedig kevésbé, ott megvizsgálhatjuk azt, hogy esetleg úgymond exportáljuk, átvigyük a bevált gyakorlatokat oda, ahol esetleg ezek gyakorlatok még nem léteznek. Aztán vannak nemzeti célok is, amelyeket ezen közös munkából kikristályosodva megvalósíthatunk. Például az igazságügy minisztereknek, a pénzügyminiszterekkel költségvetési döntéseknél úgymond egy benchmark alapján összehasonlítva felfegyverezzük a döntéshozókat arra, hogy megfelelő döntéseikben segíthessük őket, hiszen minden egyes eszköznek, minden egyes megoldásnak vannak következménye. Ezen különböző szintű célokon keresztül rendszeres munkát végezve, mind-mind fontossággal bírnak, és valóban értelmük van, és gyakorlati alkalmazásuk a cél az egyes európai országokban. Annak hála, reméljük, hogy az állami igazságszolgáltatásokat előre lehet vinni. Harmadik utolsó elem, aspektus, amelyről részletekbe menően ugyan nincs lehetőségem szólni, de a jelentést minnyáján megismerhetik, milyen európai általános trendeket lehet megvizsgálni, hogy tudjuk, merre is tartunk mi Európában költségvetési téren, különösen a válságos időkben, amelyeket most élünk. Segítjük azokat a tagállamok, a tagállami döntéshozókat, hogy mennyire lehet továbbra is fókuszálni a jogállamiság egyik pillérére, a igazságszolgáltatásra. És hogy milyen trendek várhatók például az alternatív intézkedések területén annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatási rendszerekre eh, súlyosbodó nyomást egy kicsit enyhíteni tudjuk az áldozatok sértettek figyelembevétele eh, a büntetőjogban is egy fontos eh, aspektus, és hogy mi Európában együtt mennyire vagyunk képesek arra, hogy javítsuk magát ezen igazságszolgáltatási állami politikát, nem csak hatékonyságában, mert a hatékonysága az igazságszolgáltatásnak az fontos, de nehogy a másik csak mennyiségi aspektusok hibájába essünk, és átessünk úgymond a ló másik oldalára, nem nem egy konzervdobozt nyitunk föl, amelyből aztán előveszük a megoldásokat, hanem komplex rendszereket vizsgálunk, és a hatékonyság az igenis a minőségen alapul, ezért mindent közösen kell megvizsgálva elmélyült tanulmánynak hála a jelentésükben megvizsgálni és javítani. Reméljük, hogy ez a metodológia, ez a hitelesség, ez a módszertan, amelyet már tíz éve elsajátítottunk és javítunk nap, mint nap, reméljük az Európai Unió intézményeit is segítheti egyenlőre a tagállamainkkal és az Európai Bizottsági barátainkkal is, az Európa Tanács részéről megtárgyaljuk, és reméljük, hogy nem sokára elérjük azt, hogy szükséges megállapodás szüleshessen hogy kartkarba ölve tudjunk ezen célok mentén együtt dolgozni. És azt gondolom, hogy néhány percen belül kollégám folytatja ezen a csapáson elindulva. Euh, la parole à monsieur Emmanuel Krabit, qui représente la Commission européenne. Köszönöm szépen, akkor az Európai Bizottság képviselőjét fogjuk most meghallgatni. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm azt is, hogy a kölcsönös bizalom és a SZEPES, illetve az Európai Bizottság munkája között ilyen egyértelmű párhuzamot húzott, hiszen mindannyian azon dolgozunk, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyabban működjenek. A múlt héten önök is ott voltak velünk azon a konferencián, ahol nagyon sokszor előkerült a bizalom szó. Természetesen mindannyian szeretnénk az igazságszolgáltatási nacionalizmust elkerülni. Harcolunk a klisék és sztereotípiák ellen, amelyek még mindig működnek és mindig léteznek, amikor a nemzeti igazságszolgáltatásról beszélünk. Ugye sok mindenkinek vannak előítéletei azzal kapcsolatban, hogy melyik igazságszolgáltatási rendszerben lehet megbízni, és melyikben kevésbé. Van egy Euróbarométer felmérés a múlt hétről, és hogyha megnézzük a válaszokat, akkor azt tudom elmondani, hogy a megkérdezettek 53%-a leginkább bízik a saját tagállamának igazságszolgáltatási rendszerében. Tehát, hogyha országokra lebontjuk ezt a helyzetet, akkor ez nagyon érdekes, mert óriási eltérések tapasztalhatóak. A legmagasabb bizalom akár 85%-os is lehet bizonyos tagállamokban, míg más tagállamokban mindössze 24% volt a megbízhatósági ráta amikor a megkérdezetteknek meg kellett magyarázniuk azt, hogy úgy gondolják-e, hogy az ő igazságszolgáltatási rendszerük jobb vagy rosszabb az átlagnál. Na most itt is voltak érdekes eredmények. 28% azt mondta, hogy körülbelül megfelel az átlagnak a saját igazságszolgáltatási rendszere, 25%-uk úgy gondolta, hogy jobb a saját tagállamának igazságszolgáltatási rendszere, mint másoké, és 35% pedig úgy vélte, hogy rosszabb saját országának igazságszolgáltatási rendszere, mint más Európai Uniós tagállamoké. Na most ez mutatja, hogy mennyire van bizalom, vagy hogy mennyire nincs bizalom az igazságszolgáltatási rendszerekben. Ez pedig arra ösztönzött minket, hogy tárgyilagosan próbáljuk jobban megismerni a tagállami rendszereket. Stefánnak igaza van abban, hogy sokkal objektívabban, sokkal tárgyilagosabban adatokkal alátámasztva kellene ismernünk, hogy hogyan működnek az igazságszolgáltatási rendszerek a különböző tagállamokban. Ebben a kontextusban az igazságszolgáltatási eredménytábla, amit elkészített a bizottság méghozzá márciusban, ez az EU Justice Scoreboard, ez egy olyan eredménytábla, ez egy olyan eszköz, amely különböző adatokat tartalmaz arról, hogy a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek hogyan működnek, és három fő aspektus van. A rendszer hatékonysága egy, aztán a rendszer minősége, illetve az igazságszolgáltatási rendszer függetlensége. Na most, hogy miért pont így készült el ez az eredménytáblázat? Hát ennek az eredménytáblázatnak az a lényege, hogy a tagállamok javítani tudják saját igazságszolgáltatási rendszerük hatékonyságát. Megpróbáltunk összehasonlítható adatokat összegyűjteni a tagállami rendszerek működéséről. Ez valójában egy tájékoztató eszköz, amely az európai szemeszter részét képezi az európai szemeszter a gazdasági politikák koordinációjára vonatkozik elsősorban, és arra hivatott ösztönözni a tagállamokat, hogy hozzanak strukturális reformokat és más intézkedéseket, annak érdekében, hogy újra a fejlődés, a gazdasági fejlődés útjára léphessünk. Az európai szemeszternek több prioritása is volt, többek között az idei évben az, hogy javítani kell a hatékonyságát, a minőségét és a függetlenségét az igazságszolgáltatási rendszereknek. Úgyhogy az európai szemeszter táplálására szükség volt egy olyan információs eszközre, amelyben összehasonlítható adatokat tudunk gyűjteni a tagállami igazságszolgáltatási rendszerekről a bizottság minden évben tagállamokra lebontott specifikus ajánlásokat fogalmaz meg, ezek az ország specifikus ajánlások, amelyekben kérdéseket is felvet. 2012-ben hat olyan tagállam volt, amely ország specifikus ajánlásokat kapott a bizottságtól, azzal kapcsolatban, hogy javításra szorul az igazságszolgáltatási rendszere. 2013-ban ilyen jellegű ajánlást már 10 tagállamhoz kellett intéznünk. Természetesen az európai szemeszteren túl is nézni kell a nemzeti igazságszolgáltatás hatékonyságát. Ez rendkívül fontos az európai jogszabályok végrehajtásának szempontjából. Vannak itt ugye olyan jogszabályok, amelyeket az elmúlt évtizedekben hoztak meg, és amiket végre kell hajtani. Legyen szó belső piacról, fogyasztóvédelemről, vagy akármilyen más kérdésről, fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan működnek a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek, amikor európai jogszabályokat hajtanak végre, és erre szolgál az eredménytábla. Két fontos adatot kell tudni erről az eredménytábláról. Az első fontos adat az az, hogy ez nem jogi eszköz, ez egy tájékoztató jelleg, ez egy informatikus eszköz, ez egy 20 oldalas dokumentum, amely grafikonokat tartalmaz, összehasonlító grafikonokat. Nincsen semmilyen automatikus kapcsolat a bemutatott eredmények, illetve a grafikonok között, valamint a specifikus ajánlások között, amiket ugye az európai szemeszter keretein belül kell megfogalmazni. Tehát itt van ez az eredménytáblázat, amely alapinformációt tartalmaz, természetesen utána tagáramról tagállamra történő elemző munka kezdődik meg, ami magába foglal látogatásokat, az érdekelt felekkel való konzultációt, párbeszédet, hogy jobban megérthessük, hogy mégis mi áll a száraz számok mögött. Mint ahogy Stefan is elmondta, óvatosan kell bánni ezekkel a számokkal. Ezek számok, ezek statisztikák, úgyhogy ezekhez óvatosan kell közelítenünk. Azt is tudjuk, hogy nem egyfajta szépségversenyről van szó, nem a legszebb igazságszolgáltatási rendszert akarjuk itt megkoronázni, mint ahogy Stefan is mondta a Szepes jelentésben, nem erről van szó. Inkább arról van szó, hogy a létrehozott grafikonok segítségével megtaláljuk a nüanszokat, a részleteket. Elképzelhető, hogy egy bizonyos tagállam mondjuk a sebesség szempontjából nagyon jól teljesít, az ügyek lezárása remekül történnek, ugyanakkor az információs technológiák felhasználásában pedig a sor végén kullog. Úgyhogy ennél az eredménytáblázatnál nem az a cél, hogy egy slágerlistát alkossunk, nem is tudnánk ezt megtenni, de nem is ez a cél. Azt nézzük, hogy mit tudunk levonni ezekből az adatokból, mely tagállamban mi működik, mi nem, és ezek alapján szükség van-e ajánlásokra három mutató család van. Az első a hatékonyságra vonatkozik, mondjuk, hogy milyen hosszúak az eljárások leegyszerűsítve. A második mutató család az a rendszer minőségére vonatkozik. Hát a minőséget ugye nehéz mérni, ez egy elég széles palettán mozgó témakör. Megnézzük, hogy mik azok az aspektusok, amik hozzájárulnak a minőséghez többek között a képzések mert a képzések mindenképpen hozzájárulnak a minőség növeléséhez. És a harmadik család, itt elég kevés mutatónk volt, ez a függetlenségre vonatkozó mutató család, de azért megpróbáltunk indikatív jelleggel adatokat szerezni az igazságszolgáltatási rendszerek függetlenségéről. Így létrejön egy adatbázis, és számunkra nagyon érdekes, hogy más információt megkaphatunk-e például a tagállamoktól. Úgyhogy most éppen vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy más jellegű, konkrétan a képzéshez csatlakozó információt hogyan tudnánk kicsikarni a tagállamokból. Köszönöm. Köszönöm szépen. A az ülés végén még kapunk néhány percet a tolmácsoktól azért, hogy egy kicsit folytathassuk az ülés tempus regit ebben az esetben. Szeretnék, szeretném kihasználni ezt a néhány percet arra, hogy elmondjam, hogy mindez, ami kiderült a mai ülésből, ez mind nagyon érdekfeszítő és fontos volt, és szeretném megköszönni azt, hogy sikerült megszervezni ezt az ülést, és hogy eljöttek ide, mert az volt a cél, hogy az intézményeknek, amelyek részt vettek a képzésben, azok valóban találkozhassanak. Kitűnő gyakorlatot lehet találni mindenhol, de ezeket össze kell hasonlítani. Európának erre szüksége van, mert az európai igazságszolgáltatás jövője nem lehet feldarabolt, úgy mint a múltban. Konvergenciára van szükség. Az együttműködő intézményeknek köszönhetően a bíróságok valóban támogatást kaphatnak. Egy közös európai jog kialakulását láthatjuk, és megemlítették azt, hogy mennyire fontos a jog múltja, és a tematikus főosztály az Európai Parlamentben nemrégében egy tanulmányt végzett. Ebbe azonban nem volt meg ez a fajta igazságügyi eredménytábla. Nagyon fontos a végrehajtás, és ennek során nagy az egyensúlytalanság. Nagyon sok állampolgár használja most már ezeket az európai jogszabályokat. Rengeteg jogszabályt fogadtunk már el, ezeket önök mind ismerik. Az emberek előnyt szerezhetnek ebből, Mindenképpen van azonban gond még a részvétellel az európai jog kapcsán ezt a hatóságok nem tudják kikényszeríteni. Ez egyértelmű. És itt sokkal nagyobb szerepünk van, hiszen kapcsolatban vagyunk az állampolgárokkal, és rámutatunk arra, hogy milyen előnyök vannak itt az állampolgárok számára, olyanok, amelyek ezekből a jogból fakadnak. Ebben a keretben nagyon fontosak azok, akik a gyakorlatban is ezzel foglalkoznak. Nem szabad őket megfosztani a szakmai fejlődés lehetőségétől. Én jobban szerettem a szakmai fejlődés kifejezést, mint a képzést. Ugyanis, ugyanis ez a szakmai fejlődés azt is jelent, hogy különböző kommunikáció által mutatjuk azt meg, hogy milyen előnyök származnak ezekből a jogszabályokból az európai állampolgárok számára. Úgy gondolom, hogy a tudatlanság formája az EU szkeptizmust is, és ezért rendkívül fontos a végrehajtás. Az a munka, amiről beszéltünk a mai nap során, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindent koordinálni kell a legjobb gyakorlatok tekintetében. Át kell vinni a gyakorlatot, a legjobb gyakorlatokat más tagállamokra is. Ebbe beletartozik a legjobb gyakorlatok eh, tudományos eh, jelen megteremtése és illetve az is, hogy hogyan lehetne még jobban javítani a jogszabályokat, az igazságszolgáltatás, hogyan lehet a gyakorlatot még jobbá tenni. És gondolnunk kell a képzési igényekre, illetve hasonló aspektusokra is. Szeretném hangsúlyozni, azt, amit az Európai Parlament már régóta hangoztatott az igazságügyi képzés tekintetében, vagy jobban mondva igazságügyi szakmai fejlődés tekintetében, az állandó párbeszédre van szükség. Ezt ki lehet ter- teljesíteni, ki lehet egészíteni az információ fizikai átadásával, ez ugyan nehéz, hiszen a bírókat ki kell emelni a bíróságokról, ez pénzbe kerül. Viszont ezzel kapcsolatban már azért vannak tapasztalataink. Most nem igazán az esetjogra gondolok, de a professzionális, a szakmai fejlődés szempontjából ez elengedhetetlen. Itt megváltozhatnak akár a vélemények is, és ez növeli az elméleti tudást is. Hogyha jogi szempontból szeretnénk érvelni, akkor egyfajta dogmatikus tudásra kell támaszkodni, részt kell venni, de kinek kell részt vennie? Ezt kell javítani az oktatás, a képzés, a szakmai fejlődés által. Learning Center Education, csak hogy egy angol kifejezést használjak. Nagyon fontos, hogy van egyfajta uh, csere a különböző képzési intézmények között. Minden, ami a szakmai életben előfordul, ott meg, annak meg kell lenni ezekben az intézményekben, és rendkívüli módon a holland eset lepett meg, ez tetszett a legjobban nekem, de azt is hallhattuk, hogy más területeken is folyik tevékenység, és ezt nagyon fontosnak tartom. A bizalom kiépítése és a rendszerek kölcsönös ismerete, illetve a pozitív eredmények elés, elérése, pontosan ezt kell elvárnunk akkor is, hogyha egy ítéletről van szó, hiszen egy ítéletnek is minőségileg magas szintűnek kell lennie. Nem szabad, hogy csak automatikusan jönnek létre ezek a határozatok, ítéletek, csak azért, mert bizonyos normákat be kell tartani. Mások döntéseit is el kell fogadni, és azokat el kell ismerni. És hát eh, Kicsit hosszasan beszéltem, és hát én szívesen beszélek, de rövidre fogva pontosan ezt az utat, utat kell követnünk, rugalmassá kell tenni a már meglevő tevékenységeket, és ezeket kell egymással koordinálni. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottságot úgy, mint végrehajtó szervet, arra kérjük, ugyanis, mint, az, mint Európai Parlament mi javasolhatunk, tehát azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy minden lehetőséget ragadjon meg arra, minden lehetőséget ragadjon meg arra, hogy a koordináció, az összehasonlítás valóban létrejöjjön, annak érdekében, hogy a jogi területen dolgozók számára legalább a technológiát sikerüljen összekapcsolni. Úgy gondolom, hogy ez egy jelzés lehetne, és ez egy olyan jelzés, amit önök adtak át nekünk a mai nap során.